Okay. Ladies and gentlemen, darf Sie äh, wieder... Hölgyeim és uraim, mindenkit szeretettel üdvözlök. Ismét folytatjuk az ülésünket, a ma délelőtti ülést, és senki más nem is üdvözölhetek, mint az Európai Unió tanácsának soros elnökét, Barbara Kudricska asszonyt, a kutatás és kutatásért és információs társadalomért felelős tanácsasszonyt, volt kollégánkat. Örülök, hogy itt láthatom újra, és most megadom önnek a szót. Szanowny panie, tak? Szanowny panie przewodniczący. Igen, tisztelt elnök úr. Működik? You have to... Jetzt, uh, jetzt, okay. Oh, it's okay. <laughs> Thanks. Uh, yeah. New technologies. <laughs> Szanowny panie przewodniczący. Igen, tisztelt elnök úr. Hölgyeim és uraim. Kedves kollégák. Minnyáján tudjuk, hogy az Európai Uniónak hatalmas kihívásoknak kell megfelelnie. Óriási kihívások ezek, olyanok, amelyeknek, amelyekkel még nem találkoztunk korábban. Jól tudjuk, hogy egy súlyos gazdasági és pénzügyi válság közepén vagyunk, és egyre kevesebb bizalom van az európai intézményekben. A lengyel elnökség egyik prioritása abban rejlik, hogy véget vessünk a krízisnek, de nem ez az egyetlen célunk, hanem az is célunk, hogy egy gyors gazdasági növekedés útjára állíthassuk Európa gazdaságát. Meg vagyok róla győződve, hogy a technológiai fejlesztés, az innováció és a kutatás kulcs eleme, mint, mint egy záloga az Európai Unió jobb jövőjének. Ahhoz azonban, hogy elérhessük ezt a célt, azaz tehát a gazdasági növekedést, az intelligens és fenntartható gazdasági tevékenység által. Ehhez tehát arra van szükség, hogy teljes egészében kihasználjuk a rendelkezésünkre álló gazdasági és társadalmi potenciált, melyekre mind a tagállamokban, mind az egész Európai Unióban építhetünk. Különösen fontos, hogy Európa intellektuális tőkéjére építsünk. Ez az intellektuális tőke, ez a közös tudás, ebben kell bíznunk, az intézmények, az infrastruktúra közössége, a tudás, a bizalom közössége, az a közösség, amely mindenki számára azonos pályákat és azonos esélyeket kínál. Ez a közösség, amelyre építenünk kell, amely lehetővé teszi, hogy az országok tömegében zöld szigetként jelenhessünk meg, olyan országok tömegében, amelyek a pénzügyi válság súlyos áldozataivá váltak. Lengyelország egy olyan ország, amely a fiatal tehetségekre épít a tudományban, a kultúrában, az üzletvilágában és a politikában is. Ezért Lengyelországban mi úgy gondoljuk, hogy a Európai Unió intellektuális tőkéje, szellemi tőkéjét kell elnökségünk egyik prioritásává tenni. Az elnökség egyedül, egyedül nem tudja a célokat elérni, együtt kell működnünk minden intézménnyel, különösképpen pedig az Európai Parlamenttel. Együtt kell működnünk a tagállamokkal is, és persze az Európai Bizottsággal is. Fő célkitűzéseink célkitűzéseinket eh, a Dán és a ciprusi kollégákkal karöltve trió elnökségben próbáljuk elérni. Igyekszünk a közös programot, a trió elnökség programját elérni, mely elnökségnek következő céljai vannak. Angolul mondom ezt. Biztosítsuk, hogy az EU erősebben keveredik ki a krízisből, úgy, hogy megerősíti nemzetközi versenyképességét, az Európa 2020-as stratégiát hatékony módon kell a tagállamoknak és az európai intézményeknek alkalmazniuk az intelligens, fenntartható és inkluzív vagy integratív gazdasági növekedésre kell koncentrálni. Ebben a kontextusban új növekedési forrásokat kell támogatni, mint a szellemi tőke, a zöld, tudás alapú és környezethatékony gazdaság, amely képze, képes a hosszú távú szociális és gazdasági vál, kihívásokra választ adni, olyan kihívásokra, mint az éghajlatváltozás, az energiahatékonyság, vagy pedig a biológiai sokszínűség megőrzése. A jövő gazdasági sikere nem lehetséges anélkül, hogy ne növeljük ráfordításainkat a kutatásra, a fejlesztésre, az oktatásra és a képzés minden formájára. E célból az Európai Uniónak a tudás háromszög tanításait kell figyelembe venni, azért, hogy létrejöhessen az igazi európai kutatási térség, mely lehetővé teszi, hogy a politikai alaprozódás megszűnjön, és a kutatók szabadon mozogjanak a térségben. A strukturált és integrált innovációs megközelítés, valamint az európai nemzeti és regionális politikák közötti szinergia megerősítése, valamint az a tény, hogy jobban bevonjuk a szereplőket az innovációs folyamatba, illetve hogy teljes egészében építünk Európa szellemi tőkéjére, nos mindezek e kontextusban nagyon fontos szerepet játszanak. Minnyáján tudjuk, hogy e célok elérését szolgáló folyamat már kezdetét vette. Nem csak úgy, hogy az új 2000, Európa 2020-as stratégiát fogadtuk el, hanem azáltal is, hogy zászlós hajú kezdeményezéseket indítottunk útjukra, többek között az Innováció Európája zászlós hajót. A versenyképességi tanács múlt év novemberében következtetéseket fogadott el, és e következtetések jelentős módon hozzájárultak ahhoz a közgondolkodáshoz és vitához, melyet a tanács köreiben folytattak le az innováció kérdéséről. A lengyel elnökség minden erejében állót megtesz annak érdekében, hogy előrehaladást érjünk el. Ezen kezdeményezések elérése és a zászlóshajú kezdeményezés továbbvitele érdekében. Tudjuk, hogy a kutatás, a fejlesztés és a tudományba való befektetés az előrehaladás egyetlen lehetősége a modern gazdaságban. Ezen tevékenységek lehetővé teszik számunkra, hogy megfelelő gazdasági keretfeltételeket hozzunk létre, másrészt pedig civilizációnk leginkább körmünkre égő vagy égető kihívásaira is választ adjunk, úgy, hogy Európa gazdasági növekedését teremtsük meg, hiszen ez az Európa 2020-as stratégia egyik célja. A stratégiának persze vannak más célkitűzése is, többek között a tagállamok 2020-ra a közkiadásuk 3%-át, tehát a költségvetés 3%-át kutatásra for, for, kell, hogy fordítsak. Ez az egyik célkitűzés. És persze ehhez járul még a privátá, a magát ágazat támogatása. Európa nem szabad, hogy elfelejtsem. Nem szabad, hogy elfelejtsük tehát, hogy Európa nem csak az európai intézményekért felel, hanem Európáért felelnek a tagállamok is, Európa felel a tagállamokért a szolidaritás, illetve az intellektuális tőkére való építés lehetősége azt jelenti, hogy olyan módon kell módosítani az EU intézményeit meghatározó folyamatokat, hogy mindez lehetővé tegyem, hogy a jövőben Európa teljes potenciálját kiaknázzuk. Mind a tagállamokban, mind a régiókban, mind az európai szinten. Fontos, hogy a kiválóságot elérjük a kutatásban és a, fejle- és a <clears throat> oktatásban, és ennek érdekében minden lehetőségünkben álló lehetőséggel élni kell. Biztosítani kell, hogy mindenki hozzáférjen a kutatáshoz, meg kell erősíteni az innovációs potenciált a területeken, ahol a kutatás és az innováció elmaradt az európai átlagtól. Vannak olyan tagállamok, amelyek a prioritások között alul képviseltek, és éppen ez a hiányosság jelenti a soros elnökség egyik prioritását. Biztosítani kell ezen felül, hogy megfelelő benchmarkokat vagy mérő határértékeket alkalmazzunk. A, biz, a tanács ezért az Európai Bizottságot felkérte, hogy készítse elő a benchmarkok vagy a mérő határértékek összehasonlító rendszerét, így mérendő a kutatásban és a fejlesztésben tette fejlődését az egyes régióknak és országoknak. Az innováció az egyik legnagyobb kihívást jelenti számunkra Európában. Minnyáján tudjuk, hogy az európai alapok és az európai intézmények és eszközöket annak érdekében kell mobilizálni, hogy koherens módon lépjünk föl, és ilyen módon adjunk választ a kor kihívásaira. Mégpedig úgy, hogy az európai intézmények és a tagállamok szinkronizálják a fellépésüket. Nagyon fontos ezen felül az innovációs partnerségi pilot vagy kísérleti projekt, valamint az az a tény, hogy Európának egy közös kutatási térségre van szüksége annak érdekében, hogy a legjobb tehetségű oktatókat, kutatókat bátorítsuk, hogy aktivizálják magukat. Az Európai Kutatási Térség kerettét meghatározó szabályok 2014-ben lejárnak. Eddigre viszont egy közös kutatási innovációs piac kell, hogy létrejöjjön. A jelenlegi pénzeszközök vázolja körül ennek a, ennek a piacnak a belső szabályait. Az Európai Unióban ki kell használnunk azt a potenciált, mely rendelkezésünkre áll. Fel kell használnunk a nagy tudományos infrastruktúrát, és minden kutatót számára hozzáférést kell biztosítani E, ezen infrastruktúrához. A lengyel elnökség igyekszik a tanács és a bizottság munkáját is szinkronizálni. Mit tervezünk mi idénre? Nos, az új úgy általunk horizontnak nevezett keretprogram iránymutatásait veszük figyelembe. Ez a keretprogram, mondom, ez egy új program, felhasználó barátabb, egyszerűbb kell, hogy legyen, mindazok számára egyszerűbben kell, hogy kezelhetővé váljék, akik a program eszközeit, instrumentumait használják. Nagyon fontos, hogy a keretprogram alapjai és a kohéziós alap pénzeszközei között nagyobb szinergiahatást érjünk el, a pénzeszközök felhasználása során nagyobb szinergiát érjünk föl, hiszen ezen utóbbiak a tagállamok felhasználásában vannak. Egyszerűsíteni akarjuk az eljárásokat. Az eljárások alatt a finanszírozási eljárásra gondolok, illetve arra, hogy a különböző projekteket hogyan lehet finanszírozni. Fontos, hogy két területen egyszerűsítsük a munkát. Egyrészt a pénzeszközök lehívását, megpályázását szolgáló ö, módozatokat egyszerűsítsük, másrészt az adminisztrációt is egyszerűsítsük. Ez a vita nem csak a tanács különböző formációiban kerül majd lefolytatásra, hanem biztosak vagyunk benne, hogy a bizottság november végéig ennek a tervezetnek az első vázlatát elkészíti. Ezen felül egy sor konferenciát akarunk szervezni, széleskörű konzultációt akarunk végrehajtani. A bizottság által a zöld könyvben bemutatott koncepcióról, illetve a konzultáció folyamatáról. Lengyelországban egy érdekes konferenciát szervünk, szervezünk október 19-én, 20 en EU Interráció címmel. És itt az új jogszabálycsomag elfogadásának kereteivel foglalkozunk, amely az új keretprogram keretét képezi. Nagyon hálásak lennénk, hogyha együttműködhetnénk. A magyar elnökség által az Euratom kérdésében végzett munkát természetesen folytatni akarjuk, és igyekszünk technikai megállap, megegyezésre jutni és szabályokat hozni. Egy pilot projekt um, eredményeire is várunk, amely az európai partnerséget uh, vizsgálja az aktív és az egészséges öregedés területén. Mindenről tehát Brüsszelben fogunk tárgyalni, egy formális konzultációban. Nagyon fontos tehát, hogy sikerüljön az egyes innovációs partnerségek kapcsolatát jobban megteremteni, hiszen ezek az intézmények sokszor hasonlítanak egymásra, amikor főleg a, ami a jogi struktúrájukat illeti. Célunk tehát az, hogy a közöttük való együttműködés keretét jobban megteremtsük. Október 10-én és 11-én Varsóban éppen ezért megszervezzük a harmadik európai innovációs csúcsot. A csúcs ideje alatt Ilyen a fent felvázolt kérdéseket vitathatunk meg. Amikor az intellektuális tőke kihasználásáról beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy biztosítsuk, hogy az Európa által rendelkezésre bocsátható eszközöket és intézményeket mindenki jobban tudja felhasználni. Jobb, hatékonyabb egyetemek, hatékonyabb kutatás és fejlesztés, hogy csak van soroljam fel őket. Ezekről a kérdésekről pedig az első tanácsülésen um, cserélünk eszmét. Július 20-án Szobot városában kerül erre sor erre a tanácsi ülésre. További programokat és tevékenységeket is tervezünk. Például a Marie Curie programban um, résztvevők számára konferenciát szervezünk Krakóban, amelyet az, amely konferenciát az Atomium Culture keretén belül szervezzük meg. Nos, ezek az események lehetővé teszik számunkra, hogy mindezen kihívásokkal foglalkozzunk, és és a keretprogram előkészítése során az így nyert felismeréseket alkalmazzuk. Hiszen a keretprogramnak mind a tudományos, mind a politika világával megfelelő kapcsolatban kell lennie. Széleskörű eszmecserét folytatunk majd, és természetesen itt be kell vonni ebbe az eszmecserébe az Európai Parlamentet, és így tudjuk majd az európai innovációs képességet megerősíteni, helyzetbe hozni, hiszen látnunk kell, hogy ez a gazdasági növekedés egyik alapja, mondhatnánk motorja. Nagyon nehéz feltételekkel nézünk szembe Európában, de azt kell, hogy mondjuk, hogy ezek a kihívások és ezeket a válaszokat próbáljuk erre adni. Tisztelt képviselők, örömmel válaszol meg az, válaszolom meg az önök kérdéseit, felvetéseit. ilyen figyelek arra, hogy a felvetett kérdések parlament e, probléma kapcsán mi a véleményük. Köszönöm szépen. Frau Ministerin, darf mich herzlich bedanken. Köszönöm szépen, én is nagyon szépen köszönöm az előadását Nyilván többünknek is a lelkéből beszélt, hiszen Európa jövője nagy részt függeni fog attól, hogy a kutatás és innováció terén el tudjuk-e érni azt, amit elterveztünk. Ez döntő jelentőségű lesz, úgyhogy erről nem csak beszélni kellene, hanem eh, be is kellene bizonyítani a gyakorlatban. Gyerek úr az első hozzászóló, tessék. Köszönöm szépen. Sok szeretettel köszöntöm a miniszterasszonyt, és el szeretném mondani, hogy nagyon örülök annak, hogy ma ön itt van. Ön híres jogász, egykori kolléganőnk, és itt most ön mutatja be az lengyel prioritásokat a kutatás, illetve a tudomány terén. A tudomány ez a gazdasági innováció előfeltétele az egész Európai Unióban, a közös piacon. Az innovációs készség elengedhetetlen mérője a versenyképességnek. A teljes gazdasági politikával kapcsolatban szeretnék mondani valamit. Mi tudományos munkatársak, mi itt ugye az ITRE bizottságban ülünk, az, az ipar, a kutatás, a tudomány és az energia merülnek fel ebben a szakbizottságban. Egy dogma jellegű keretez, amely meghatározza a munkánkat. És azt hiszem, hogy ez nagy hiba, hogy hagyjuk magunkat, hagyjuk magunkat lebecsülni. Ez a dogma, ez bizonyos kezdeményezések kiinduló pontja volt. A kérdésünk azonban az, hogy ez vajon megfelele a valóságnak, és ez való, vajon tényleg megfelelő-e. Lehet, hogy egyeseket meglep, amit mondok, de a széndiokszid megkötése dönt a klímaváltozásról. A lengyel elnökség alatt lesz egy találkozó, amely a Darfuri Nemzetközi Klímakonferencia. Przedstawiciele Unii Europejskiej przegrywali, z różnych powodów przegrywali. Az Európai Unió képviselői gyakran a rövidebbet húzták, és ez azért van így, mert nagyon egyszerű téziseket nyújtottak be, amelyeket, amelyeknek nincsen tudományos alapja. A széndiokszidot csökkenteni kell, csökkenteni, csökkenteni. Persze, nyilván, de hogy ezt ilyen hisztérikusan kellett csinálni, az abban nem vagyok biztos. Az IPCC Ez egy államközi fórum, egy platform a klímaváltozás témájában. Ez azt vizsgálja meg, hogy szén- azt vizsgálja, hogy a széndiokszid milyen hatással van a klímára. De hát eh, a klímaváltozást ezer más eh, tényező befolyásolja, nem csak a széndiokszid kibocsátás. Úgyhogy eh, ezt kritizálnám. Nem gondolom, hogy itt konkrét tudományok, tudományos eredmények indokolnák meg a téziseket. Nos, a lengyel elnökség alatt kerül sor erre a konferenciára. Kérdezem, hogy nem lenne-e jobb egy európai egységes fellépést tervezni, amely az összes tényezőt megvizsgálja, tudományosan megvizsgálja, megvizsgálja azt, hogy a klímaváltozást konkrétan mely tényezők okozzák. Ez alapvető. Ez a doktrína ugyanis, amelyben mindenki hisz, ezt a doktrinát vagy ez megerősíti ez a tudományos eredmény, vagy pedig ezt meg kell változtatni. Ez kihatással van az innovációs képességünkre, a versenyképességünkre és minden másra. Mindjárt, mindjárt befejezem. Tehát ilyen alapvető kérdésekről van szó, mint az innovációs képesség, és ez is összefügg a széndiokszid kibocsátással. De azzal is, hogy mennyiben tudunk a klímaváltozáshoz alkalmazkodni. Szívélyes úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszterasszony. A következő kérdést szeretném feltenni. Már régóta e, dolgozunk azon az ITRE szakbizottságban, hogy az Európai Unió finanszírozásának a közös keretét meghatározzuk, és ebben a kutatás, fejlesztés, innovációnak elégséges szerepet adjunk. Erre ön már emlékeztetett, mégis szeretnék visszatérni erre a témára a keretprogram egyszerűsítése az innováció témájában. Pénzügyi egyszerűsítésre gondolok itt, de vannak nyilván egyéb tervek is ezzel kapcsolatban. Másodszor, ami a strukturális alapok szinergiáját illeti a jövőbeni keretprogrammal kapcsolatban, ezzel mi a <coughs> helyzet? Harmadszor pedig helyese az, igaz-e az, hogy stratégiai gondolkodás folyik arról, hogy az Európai Unióban egy egységes kutatási infrastruktúra alakuljon ki, amelyelnek köszönhetően vezető szerepet játszik majd az európai tudomány. Kávályó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok szeretettel köszöntöm a miniszterasszonyt, és köszönöm, hogy bemutatta ezt a témát, és bemutatta a lengyel elnökség prioritásait. I have two, two questions, or more one comment and one question. The first one is... Két kérdésem lenne, az egyik az egyszerűsítésre vonatkozik. Nagyon örülök annak, hogy felvetették ezt a témát. Én voltam a jelentéstevője az egyszerűsítési jelentésnek, és ezt a parlament nagy többséggel támogatta. ezeknek az intézkedéseknek a végrehajtása következik most. De e, itt kicsit késlekedünk. Az Európai Bizottságnak nagy politikai támogatásra van szüksége ahhoz, hogy az egyszerűsítési intézkedéseket végrehajtsa, mert ez nem egyszerű. A 21 ajánlásból, amely szerepelt a jelentésből, ebből a bizottság már hármat végrehajtott, és 14, ez Ódi úr jelentésében szerepel a hetedik, hetedik kutatási keretprogrammal kapcsolatban, a többiben pedig még további munkára van szükség. Nagyon örülök annak, hogy ön is felvetette ezt a témát. Nagyon fontos lesz a tanácsban az informális munkacsoport ebben a témában. A kérdésem a költségvetésre vonatkozik. A parlamentben arról szavaztunk, hogy a kutatási és innovációs programra 100 milliárdra duplázzuk meg a pénzeszközöket, mert az eredeti javaslat szerint 50 milliárdról van szó. Június 29-én született egy javaslat, 18 milliárdról szólt ez. Tudjuk, hogy egyes tagállamok növelni szeretnék ezt a költségvetést, másoknak ez nem annyira tetszik, mert szerényebb Európai Uniós költségvetést terveztek. Úgyhogy várjuk, hogy mi a helyzet ezzel. Ami pedig a szinergiákat illeti, a strukturális alapokkal kapcsolatban, ez is érdekes. A strukturális alapok is nagyon sok pénzt mm, tesznek félre kutatásra, különítenek el kutatásra, de nagyon rossz ezeknek a lehívási aránya. A keretprogram ma a kapcsolatban el kell mondanom, hogy itt mindkét irányú, tehát a keretprogram előtt és utáni projektekkel kapcsolatban nagyon fontos ez ennek a megvalósítása. Köszönöm szépen. Egy-két percet tudok adni, mondja az elnök a kérdésekre, mert különben nem lesz ideje a miniszterasszonynak válaszolni. Merci, monsieur le... Ódi úr. Köszönöm szépen, miniszterasszony, nagyon köszönöm hogy ellátogatott hozzánk. Három kérdésem lenne. A hetedik kutatási keretprogram fél, félidős felül, felülvizsgálata 30 milliárd maradt itt, eh, amit ki lehet adni. A parlament az Európai Bizottsághoz fordult a témában. Eh, kérdezem, hogy az Európai Bizottság által július 1-én megszület, meg eh, közétett kiírások, megfelelnek-e azoknak az érdekeknek, amelyeket mi megfogalmaztunk már korábban. Aztán második kérdésem a pénzügyi tervvel kapcsolatos. Kérdezem, hogy a tárgyalások hogyan folynak, mi a helyzet a tagállamokkal, mennyiben hajlandóak európai szintre emelni a kutatást. A harmadik kérdésem az Euratommal kapcsolatos. Az euratomos keretet szeretnék kibővíteni, mégpedig a hetedik kutatási keretprogram idejére. Kérdezem, hogy ebben a témában, a tanácsban megegyezés van-e? Kolárszka Bobinszka asszony következik. Köszönöm szépen, miniszter asszony, sok szeretettel köszöntöm önt az Európai Parlamentben. Lehet, hogy ön nem tudja, illetve lehet, hogy a kollégák nem tudják, hogy a miniszterasszony a legjobb lengyel reform szerzője, mégpedig a bányászati reform eh, szerzője. Ugye, nagyon, ugye tudjuk, hogy a eh, bányászok nagyon-nagyon erősek az érdekérvényesítésben, és itt a miniszterasszony eh, egy reformot indított el de hát most ezt hagyjuk. Inkább térjünk vissza mi témánkra, a jövőbeni keretprogramra, az excellencia elve. Kérdezem, hogy ez a legfontosabb elve? e Ez a kulcs elem, kérdezem én. Ha igen, akkor mit jelent ez a mindennapokban? Hogy csapódik ez le a versenyképesség javításában, az innovációs innovációs képességben, stb. Mit tehetünk még annak érdekében, hogy az új tagállamok, amelyek az eszközöket, az európai eszközöket nem használják ki a kutatásban, hogyan lehet ezeket az új tagállamokat egy kicsit ösztönözni, egy kicsit erre, e, e felé terelni. Az excellencia önmagában csak növeli az, a különbségeket. Jordan Cizel következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nekem is három kérdésem lenne. Az első a most említett kérdésre vonatkozik. Ön azt mondta, hogy igyekszik elérni azt, hogy minden Európai Uniós régióra ugyanazok a feltételek legyenek érvényesek, illetve kohézió alakuljon ki. Ez fontos, mert egyes régiók el van, elmaradottak. Ön beszélt az indikátorokról, benchmarkokról, ez nagyon fontos, ennek kíván figyelmet szentelni. Azt is elmondta, hogy a kutatás és innovációs potenciált ki kell használni. A tagállamokra gondolok. Ez valami új dolog. A tagállamok kutatás és innovációs potenciáját szeretnék mérni, értékelni. Engem az érdekelne, hogy jól értettem-e, tud-e még erről valamit mondani? Végül beszélt, vagy másodszor beszélt a kohéziós alapokról. Kérdezem, hogy a kutató, kutatási programok és a e, technológiai intézetről tud-e valamit mondani? Hol, lát, hol van szinergia ezek között? Illetve ön beszélt arról, hogy Lengyelországban nagyon sok figyelmet fordítanak az ifjúságra. Ez nagyon jó. Azonban látjuk azt, hogy az ifjúság keretében nő a munkanélküliség, és nem igazán látnak perspektívákat a fiatalok. Mi a helyzet Lengyelországban? Milyen intézkedéseket javasolna Európának, hogy jobb legyen itt a helyzet? Köszönöm, Tübner asszony. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Sok szeretettel köszöntöm Önt, nagyon örülök, hogy itt van körünkben. A kutatás és az innováció fejlődése, ez az egyetlen út, az egyetlen lehetséges út a gazdasági növekedés felé. E, a, az ipar csak ebből profitálhat. Jelen pillanatban egyre erősebb, egyre szigorúbb feltételek érvényesülnek, és egyre több feladatot kell elvégezni. Gyakran azonban az mutatkozik meg ennek során, hogy az ipar a szigorú feltételek miatt elvándorol Európába. A kutatás hogy akarják megvalósítani? Az iparral együtt társfinanszírozva, vagy pedig az ipar kérésére valósul meg a kutatás. Ez az egész ez nagyon energia mm, igényes. Nagyon oda kell figyelni arra, hogy, hogy Európában ne zárjanak be a cégek és a vállalkozások. Megadom a szót az alelnök asszonynak. Köszönöm szépen! Szeretnék gratulálni önnek az előadásához, és köszönöm szépen, hogy meglátogatott bennünket. Nekem is lenne néhány rövid kérdésem. Az első arra vonatkozik, hogy erősíteni kell a közös tervezést. A kollégák a kutatás európai szintre emeléséről beszéltek. Nagyon jó lenne, hogyha már közösen programoznánk, ez már önmagában jó lenne az Alzheimer esetén például nagyon nehéz meggyőzni a tagállamokat eh, arról, hogy itt egy közös eh, mm, kísérleti projektet kellene megvalósítani. Túlságosan alacsony a, ugyanis egy-egy tagállamban a, eh, ennek a vizsgálatnak a tárgya alacsony kismértékű, nincs meg a kritikus massza, a tagállamoknak együtt kellene ezt a projektet meg elindítaniuk. Ami a szociális innovációt illeti, új perspektíva alakult ki a szociális innovációval kapcsolatban az Európai Unióban. Az Európai Bizottság javaslatai egyelőre eléggé zavarosak, Önök milyen intézkedéseket tudnának elképzelni ezen a téren, és milyen szociális intézkedések lehetnek érdekesek a gazdasági fellendülés érdekében? A corporate governance például, a foglalkoztatottakkal szembeni eh, magatartás fellépés, aztán a költségvetés ugye különböző fejezetekből, fejezetekből áll, mezőgazdaság, strukturális alapok, stb. Azt hiszem, hogy itt jobban lehetne koordinálni a tagállamok között, hogy mindenki tényleg hozzáférjen minden forráshoz. Ehhez egy referencia keretre van szükség, amely érvényes lenne a strukturális alapok lehívására is, azért, hogy az innováció erősödjön. Tojrer úr következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves kollégák! A kutatási keretprogram, a hetedik kutatási keretprogramot értékelő köztes jelentésre szeretnék rákérdezni. Van valami probléma a fordítással? A hatodik keretprogramban volt egy olyan megállapítás, hogy az egyetemek és kutatóintézetek kérései kapcsán a pénzek mintegy 20%-a KKV-kra esett. A kis és középvállalatok hogyan tudnának jobban hozzáférni az EU támogatásokhoz? Mindenképpen növelni kellene a KKV-k arányát a támogatásokban. A strukturális, regionális alapoknál alacsonyabb a küszöbb, könnyebb hozzájutni a támogatáshoz. Én a szinergiára vonatkozó jelentés, ehm, árnyék jelentés tevé voltam kérdésem az, hogy a lengyel elnökség a jövőbeni eh, kutatási támogatások kapcsán eh, középpont állítja a KKV-knak juttatandó támogatásokat. Köszönöm, meg is adnám a szót a miniszter asszonynak még 15 percünk van, persze nagyon sok és nagyon nehéz kérdések hangzottak el, de talán megpróbál válaszolni ezekre, miniszter asszony. Köszönöm szépen a kérdéseket. Ezek nagyon jól mutatják azt, hogy milyen nehéz dilemmával áll szembe jelenleg az Európai Unió. Hogyha megengedik, hölgyeim és uraim, akkor először arra két kérdésre válaszolnék, amelyeket Cavallo asszony tett fel és Márcsinkevics úr egyik kérdésére is szeretnék most rögtön válaszolni, mert ugyanaz az irányultság ennek a két kérdésnek. Tehát egyrészt beszélünk arról, hogy egyszerűsíteni kell, ez egy fő politikai irányultságunk, az egyszerűsítés, és másrészt szinergiákat keressünk a keretprogram és különböző alapokból folyósítandó pénzek felhasználása kapcsán. Hogyha az egyszerűsítésről beszélünk most először, Kavályó asszony, az ön jelentése is foglalkozik ezzel a témával. Itt 71 követelést olvashatunk ebben, nagyon fontosak ezek, és nem könnyű persze ezeket megvalósítani, ezeknek eleget tenni. Ezt valamennyien tudjuk. Mindazonáltal, hogyha az alapvető akadályt elhárítjuk, azaz ez az akadálya az, hogy tökéletességre törekszünk a támogatások területén, tehát máshogy fogalmazva, hogyha a hozzáférési küszöbértéket, a finanszírozási küszöböt kicsit alacsonyabbra visszük, ez majd eredményezhet egyszerűsödést a pénzeszközök alkalmazása területén is. Tehát könnyebb lesz pénzhez jutni és felhasználni, elkölteni. Az elnökség már megbízást adott egy szakértői csoportnak, akik vizsgálják a finanszírozási kérdéseket. Örülök annak, hogy különböző szempontokat vetettek fel az elszámolásokkal kapcsolatban, valamint az eredmények értékelésével összefüggésben. Hogyan lehetne inkább általány összegekkel dolgozni, amelyek lehetővé teszik, hogy valóban a legambiciózusabb kutatók és tudósok kapnak támogatást, és ők minél gyorsabban hozzájutnak ezekhez a támogatási összegekhez. Mindenek előtt tehát arra szeretnénk koncentrálni, hogy a hivatalos vagy jogi természetű akadályokat visszaszorítsuk. És ebből a szempontból vizsgáljuk meg azt is, hogy hogyan lehetne harmonizálni az eljárásokat, és ezzel egyidejűleg a keretprogramot legkülönbözőbb szakpolitikai területeken alkalmazni. A kutatás, az innováció, a tudomány hármas területén hogyan tudnánk ezeket minél jobban támogatni a strukturális alapokból is. A további kérdésekre válaszolva a tisztelt képviselők, eh, úgy olyan benyomásunk keletkezhet, mintha nem egységes eljárásokat alkalmaznánk. De eh, hogyha egységes elveket dolgoznánk ki a felhasználás eh, során, és közelítjük, közelítenénk ezáltal a kritériumokat is a pályázatoknál, ez már önmagában hatalmas siker lenne az EU számára és um, az innováció kutatás céljaira rendelkezésre bocsájtott uh, eszközöket, pénzeket, akkor uh, sokkal keresebben lehetne felhasználni. Nos, uh, a megfelelő keret, a keretprogramok különböző elemeit minél jobban figyelembe szeretnénk venni az államok is elkészítik a saját reformprogramjaikat annak érdekében, hogy a következő keretprogramban tovább egyszerűsödjön az eljárás. Mert minél egyszerűbb eljárást alkalmazunk, annál könnyebb lesz majd felhasználni a kohéziós és a strukturális alapokban rendelkezésre álló összegeket. Természetesen Vannak olyan eszközök, olyan jogi eszközök is, amelyek a projektfinanszírozást már jellegükből adódóan is összekapcsolják a keretprogrammal is, és más alapokból folyosított támogatásokkal, vagy a tagállamok támogatási programjaival. Én szeretnék hivatkozni arra a kérdésre, amelyet Tojá asszony tett fel felvetette a asszony, hogy mi is a helyzet a pénzügyi tervvel, illetve hogyan finanszírozzák a kutatást az egyes tagállamok, illetve milyen kezdeményezéseket tesz kutatásfinanszírozásra az Európai Bizottság. Ez minden bizonyal egy olyan téma, amelyről nagyon átfogó, hosszadalmas vitákat lehetne folytatni. Közben folyamatosan szól a miniszterasszony mobiltelefonja, de nem tudja kikapcsolni. Minden bizonyal a tanács ülésén is hosszas vitákat folytattunk majd erről szeptemberben, amikor itt Brüsszelben hivatalos tanácsülést tartunk, ott is napirendre fog kerülni ez a kérdés. Mert meg vagyunk győződve arról, hogy olyan eszközökre, instrumentumunkra van szükségünk, amelyek lehetővé teszik a különböző kezdeményezések összevezetését, tehát joint programming, közös programozás, és ezt kell látnunk abban a abból a szemszögből, ahogyan ezt Tója asszony is felvetette. a globális eh, kihívásokra keresik a válaszokat, és eh, a tagállamok és eh, minden bizonyjal érdekeltek a közös programozásban, ezt már be is bizonyították több esetben. Arra törekednek a tagállamok is, hogy ezeket a, ezek, ezeket a programokat lehessen finanszírozni. Az Európai Bizottság dolgozta ki a koncepciót a globális kihívásokra adandó válaszképpen, és a tanácsra hárul az a feladat, hogy érté, elvégezze az értékelést, értékelje az első partnerségi kezdeményezéseket. Ez ugye az egészséges öregedés témájával foglalkozott, és mert az értékelés után kell dönteni a hogyan továbbról. Azaz arról, hogy ezeket a programokat tovább vigyük el az innovációs partnerségek keretében, és itt természetesen többféle képzelés is létezik. Azután itt van a nyersanyagpolitika, hogyan lehetne itt erősíteni a kutatási tevékenységet, valamint itt van az agrárpolitika, amely ugyancsak egy nagyon ígéretes terület. Jelenleg azonban még nincsenek értékelések. Tehát az első kezdeményezést, az aktív és egészséges öregedés még nem lett igazából kiértékelve, ezért nehéz megbecsülni azt, hogy a bizottság számára mi az elfogadható. A lengyel elnökség minden töreteletőt megtesz majd annak érdekében, hogy sikerüljön eh, elérni a megegyezést, eh, hogy sikerüljön konszenzusra jutni és így minél inkább lehessen kombinálni a finanszírozási forrásokat, a tagállam, illetve az EU finanszírozást. Az innovációs politika szerepe a gazdaságban. Gyerek professzor tett fel ezzel kapcsolatban egy kérdést. Arra kérdezett rá, hogy nem tervezünk-e, vagy nem kellene létrehoznunk egy e, nemzetközi fórumot, egy e, pódiumot a klímaváltozás elleni küzdelem kérdéseinek a vizsgálata céljából. Azt hiszem, hogy a e, közös programozás, a joint programming keretében is lehetne erre sort keríteni, vagy pedig az új energiapolitika kidolgozásával kapcsolatos területen, vagy akár az innovációs partnerségek témája is helyt adhatna valami ilyesminek. Tehát igenis észszerű foglalkozni ezzel a kérdéssel ugyanis miután több kutatási területen még nem elég kiérleltek az eredmények, ez olyan helyzetet eredményezhet, ami, hogy végül is majd az egész fejlődésnek ez gátat szab. Nekünk az az érdekünk, hogy minden tagállamon harmonikusan fejlődjön a tudomány, és ennek a segítségével tudjunk kilábalni a válságból. Mácsikevics képviselő kérdésére válaszolok ezt, ez, ezután. Az egyszerűsítésről már szóltam, és a kohéziós alap, valamint a strukturális alapok, illetve a horizontális programok finanszírozásából adódó szinergiahatásokról is már ejtettem szót. De fontos, hogy ezt még valamivel kiegészítsem. És még egy információt megosszak önökkel. Egy európai kutatási infrastruktúra kiépítésén dolgozunk. Ez ugyanis alapvetően fontos, hiszen az első miniszteri konferencia konferencián, az informális miniszteri tanácskozáson is eh, szerepelt ez a kérdés a napirend, szerepel ez a kérdés a napirenden, és megpróbáljuk majd meghatározni, hogy hol vannak a legnagyobb veszélye fenyegető hiányosságok, eh, gyenge pontok. És eh, nem csak a regionális szempontok szerint fogjuk ezt a kérdést vizsgálni, hanem itt elsősorban az intelligens fejlődést tűzik a zászlónkra, regionális szinten meg kell határozni, hogy mik az egyes régiók erősségei, hol történtek már beruházások, illetve hol lenne szükség a jövőben beruházásokra. És koordinálni kell a regionális, nemzeti és EU szintű beruházásokat. Ez mind rendkívül fontos annak érdekében, hogy ne a problémák gyülekezzenek, hanem inkább egyre több jó megoldást találjunk fiatal tudósok kutatási tevékenységének az erősítése az egész Európai Unióban, ez is egy nagyon fontos célkitűzés nagy kutatási infrastruktúrákat kell, kell ennek a szolgálatába állítani. Igen, elnök tudom, hogy be kell fejeznem. Még röviden a kutatási infrastruktúra Kanadával kapcsolatban Jordan Cizeli asszony felvetéseire szeretnék röviden reagálni. Cizeli képviselőasszony azt kérdezte, hogy hogyan értékeljük a tudományos potenciált, és mit lehetne tenni ennek érdekében, hogy csökkenjen a munkanélküliség Európában ebben az összefüggésben tehát a tudományos potenciáljuk kihasználásával hogyan lehetne fellépni a munkanélküliség ellen. Sok kezdeményezés van, de ezek még nem teljesen kiérleltek. Szeretnénk, hogyha a bizottság új integrált kritériumrendszert dolgozna ki az innovációs képesség meghatározására és ennek segítségével tudnánk világosá tenni azt, hogy a közpénzeket EU, illetve tagállami szinten hogy, hol lehetne, milyen célokra lehetne a leghatékonyabban felhasználni, hogy az EU finanszírozás valóban valami hozzáadott értéket jelentsen. Prioritásunk az is, hogy szeretnénk jobban összekapcsolni a kutatást és a fejlesztést azokkal a termékekkel és szolgáltatásokkal, amelynek a létrehozását segíti elő a kutatás és a tudományos potenciál, az alapkutatás kérdését ebből a szemszögből talán kicsit máshogy látjuk a munkanélküliség kapcsán. Nos, az a benyomásom, hogy ez az egyik legfontosabb probléma, és ez az egyik legnagyobb kihívás a számunkra. De Lengyelország tapasztalataiból a következő példát hozhatnám fel. A strukturális alapokból folyosított támogatásból finanszíroztunk egy olyan felmérést, vagy tanulmányt, amelynek a célja az annak megállapítása volt, hogy milyen területeken vannak a legnagyobb van a legnagyobb esélye a, annak, hogyha egy fiatal valamilyen képesítést szerez, akkor azt valóban az a el is tud helyezkedni. Számos szakirányt vizsgáltunk, és a demográfiai fejleményeket is figyelembe vettük meg kellett vizsgálnunk azt, hogy hány eh, diákképzését tartanánk a legcélszerűbbnek. A műszaki tudományok területén nyilván növelni kell a létszámot, és szeretnénk, hogyha a fiatal lengyel tudósok tudnának csatlakozni az Európai Tudományos és Kutató Központokhoz és meg akartuk határozni, hogy milyen fakultásokon, milyen szakokon kellene minél több fiatalnak tanulni ahhoz, hogy ez megtörténhessen. A vállalatok azonban azt mondják nekünk, hogy nekünk mindenket jól képzett informatikusokra, mérnökökre van szükségünk, vagy energetikusokra, és így tovább. Nem válaszoltam még Tajra úr kérdésére. A képviselő úr kérdésére reflektálva, érintőlegesen beszéltem ugyanerről a bevezető előadásomban, és elmondtam, hogy a lengyel elnökség prioritása közül ez az egyik legfontosabb kérdés. A mikro, a legkisebb vállalatokra is szeretnénk koncentrálni Eh, azután a kezdő vállalkozókra, az éppen lediplomázottakat szeretnénk arra bátorítani, hogy hozzanak létre mikrovállalkozásokat. Hogyha a megfelelő instrumentumokat kidolgozzuk eh, ehhez, akkor tulajdonképpen ez vezet majd minket afelé, ez lehet a mozgató rugója annak, hogy nő, javuljon az innováció képesség. Látom, hogy az elnök úr itt már egyre idegesebb, mert túl régóta beszélek. Hogyha nem tudtam kitérni és válaszolni minden felvetésre, akkor természetesen még eh, későbbiekben is örömmel a rendelkezésükre állok. Jaj, még valami. Kolárszka-Bobinska asszonynak még nem válaszoltam. E, valóban, nagyon e, sokan gondolkoznak a világban arról, hogy e, mit is jelent az, hogy kiválóság, excellence. A Szopoti informális ülésen az Európai Unió váratlan következtetéseket fog elfogadni egy elemzés alapján, amelyben azt vizsgáltuk, hogy hogyan használjuk fel az európai instrumentumokat a kutatás területén. És a következtetések alapján fogunk majd a jövőre nézve javaslatokat kidolgozni. Ez lesz eh, tehát majd az eredmények elemzésének az alapja. Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget eh, arra, hogy szólhattam itt a szakbizottság előtt el kell, hogy mondjam, nagyon kellemes emlékeim vannak. Úgy érzem magam, mint négy évvel ezelőtt, amikor még az asztal másik oldalán ültem, rendkívül kellemesen jól éreztem magam, és szép emlékek fűznek a parlamenthez, most jó volt itt a másik oldalról is szólni önökhöz. Miniszter asszony, köszönöm szépen, számunkra is érdekes volt ezt látnunk, köszönöm az információt de az elkövetkező fél évben még többször beszélünk egymással, tehát megértését kérem. Sokan szólaltak fel, kérem, hogy ilyen rövidre fogtam ezt a dolgot. Sok sikert kívánok! Thank you. No, no, of course, of course. 4 okay? Hannah, we need some time. Oh, we are technical. Sometimes it's complicated. Meine Damen, meine Herren, liebe Kollegen, liebe Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Néhány bevezető észrevétel szeretnék tenni, míg a technikát beállítjuk, Nos, ma és holnap nagyon sok vendégünk van, és éppen ezért figyelni kell arra, hogy megfelelő módon betartsuk a határidőket. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy a Nemzetközi Atomenergiai Ügynökség igazgatója Tanaka úr eljött hozzánk még a nyári szünet előtt. Köszönöm szépen, tudjuk, hogy önnek nagyon sok dolga van, nagyon sok kérdést kell megválaszolnia de tudnia kell azt is, hogy Európában is az jövő energiaellátásának kérdése nagyon fontos kérdés az energiaellátás biztonságával foglalkozunk, illetve a japán katasztrófa utáni helyzettel. Minnyáinkat foglalkoztat ez. Néha az a benyomása van az embernek, hogy nagyon megrendítő ez, de talán nem rossz, hogyha nem csak megrendít bennünket, hanem információkat is kapunk. Ezért köszönöm szépen, hogy itt van, és beszámol nekünk, hogy az ön által adott információkat figyelembe vehessük a döntések során. Köszönöm szépen, öné a szó. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek eh, a szakbizottság előtt, és az Nemzetközi Energiaügynökség tapasztalatairól beszámolhatok. A mi szervezetünk Párizsban székel, ez az Energia Biztonsági Fórum. És a alapvető küldetésünk eh, a kőolaj készletek eh, biztosítása, illetve felmérése, és foglalkoztunk a legutóbb a líbiai ellátás problémájával. Sok vita szól a tartalékok eh, képzésének kihatásáról, örömmel válaszolom meg tehát az erre vonatkozó kérdéseiket, de máma, más kérdéssel foglalkozunk, mégpedig a fukushimai szerencsétlenség eredményeire, a kihatásaival foglalkozunk. Ahogyan elnök úr említettem, ez valóban egy katasztrófa volt, és súlyos kihatással jár ez az energia ágazatra, különösen a atomenergia felhasználására. A stabilizáció úton, útján haladnak Fukushima-ban, de roppantul sajnálatos ez az esemény, de ugyanakkor a világ országai kormányai nagy segítséget nyújtottak nekünk, a cunami, a földrengés és a atomkatasztrófa következményeinek megszüntetésében zajlik az újjáépítés, a gazdaság egyre inkább felveszi a tempót, és bízom benne, hogy Japán visszatér ezen katasztrófa után. Mindezt elmondva, az IEA-ban, tehát a Nemzetközi Energiaügynökség keretén belül <clears throat> fő célkitűzésünk a stratégiai tartalékképzésen túl a stratégia kialakítása, hiszen ha nem ismerjük a piacot, nehezen tudjuk megállapítani, mennyi olajra lesz szükségünk, mennyi energiára van szükség, és milyen szakpolitikai ajánlásokat kell folytatnunk, a ta- elfogadnunk a tagállamok számára, illetve nem tagállamóink számára, akik nagy energia felhasználunk. Minden évben elkészítjük a World Energy Outlookot, a világ energia kitekintését, idén novemberben készül ez el, és ebben a nukleáris katasztrófa, az atomkatasztrófa fontos szerepet fog játszani. Mit is akarok ma mondani? Kitekintést szeretnék adni öm, erre az esetre, illetve az alacsonyabb atomenergia felhasználás kérdését vitatjuk meg. Nem tudjuk, hogy jelenleg még nem tudjuk, hogy mi volt a fukushimai katasztrófa igazi oka, alapvető elemzéstnek kell mind a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szakértőinek, mind a japán kormánynak alapvető elemzést kell végrehajtaniuk, hogy építészeti, gépészeti vagy üzemeltetési hiányokon hiányosságokkal magyarázható a katasztrófa. Biztos vagyok benne, hogy miután megtörténik a stabilizáció, levonjuk a katasztrófa következtetéseit, és nagyobb tudással rendelkezünk majd az atomenergia felhasználását szolgáló technológiáról. Az energiaportfólióban, a jövő energia-mixében az atomenergia fontos szerepet játszik, de Fukushima után világossá vált, hogy nem egy európai ország, és nem csak európai ország, az atomenergiára vonatkozó biztonsági előírásokat tekintik át. Úgy gondoljuk, hogy az i az Nemzetközi Atomenergia Ügynökség um, szcenáriója, múlt szenáriója, illetve a mi energiaügynökségünk szenáriója túl pozitívnak tűnhet. Biztos, hogy alacsonyabb szintű lesz az atomenergia felhasználása, és lehetséges, hogy korábban vonják ki majd a működés alól sok helyütt az atom, atom reaktorokat, mint korábban tervezték. A Németországban és más országban történteket nyomon követjük. Svájcban, Németországban, Olaszországban aggályokkal élnek az atomenergia felhasználása tekintetében, de ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy sok országban Franciaországban, Finnországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban, vagy pedig a keleti EU tagállamokban továbbra is széles körben használják az atomenergiát, és Kínában, Indiában, Oroszországban, Dél-Afrikában továbbra is elkötelezettek az atomenergia felhasználása mellett. Vegyes, tehát a atomenergiaról alkotott vélemények sora. De vélekedésünk az, hogy a jelenleg épülő atomerőműveket tovább építik, és vélhetőleg a feltörökvő gazdaságokban lelassul majd az atomenergia használás, felhasználása. És ez alapján kell kialakítanunk a globális energiatrendeket, az energia árát, a villany energia árát, az energia mix megváltozásából következő helyzetet és természetesen ebből ered majd az a kérdés is, hogy mit is jelent a széndiokszid csökkentés célja, hogyan harcoljunk az éghajlatváltozás ellen. Az idei Energy Outlook, energia kitekintés, országra, ország specifikus elemzéseket fog végrehajtani, és itt megvizsgálja majd az alacsonyabb nukleáris szenáriót, tehát az atomenergia alacsonyabb felhasználásának szerepét hogyha a fejlettebb országok lelassítják a kapacitás kiterjesztést, míg a nem OECD országok fenntartják növekedésüket, illetve legalábbis megtartják a régi erőműveiket, ez azt jelenti, hogy az új kapacitás hozzáadás megfeleződik. Fele akkora kapacitás kerül hozzá az új politikai szcenárióban, megbecsültekhez képest. Ez a New Policy szenárió a kopenhágai megállapodás kevésbé ambíciózus céljait veszi figyelembe. Mi ezt a 450-es PPM szenáriónak hívjuk. Nos, az New Policy szenárióval összevetve 360 gigawatt addicionális kapacitással számolunk. Ennyire lesz szükség. Az a számolunk, hogy ennyit építenek meg. És persze a termelésből kivont régi erőművek helyettesítésen felül jön létre ez a koncepció, azonban 360-ról csupán 180 gigawattra csökkent az új, alacsonyabb nukleáris szenárióban kialakítandó kapacitások mértéke. Mit jelent ez? Nos, azt jelenti, hogy a nettó nukleáris kapacitás csökkenni fog, és az atomenergia, at energia mixben való részaránya 14%-ról, ez a mai arány, 10%-ra csökken. Ez tehát az alacsony nukleáris szcenárió. Mit jelent ez a kereskedelemre, vagy az energia árára, vagy a széndiokszid kibocsátásra vonatkoztatva? Ez itt a többi energiahordozóra való kihatást mutatja meg ez a fólia. Vélelmeznünk kell, hogy egyharmaddal nő a, a szén, egyharmaddal a gáz és egyharmaddal a megújulók. Persze, az ár differencia, az ár különbség tekintetében változhat ez a részarány, de igyekszünk megbecsülni, hogy a három energiahordozó közül melyik fogja a nukleáris energia, kieső nukleáris energia arányát helyettesíteni. 130 millió tonna szénekvivalens a szén területén, ez mondjuk az ausztrál kőszén termelésnek felel meg. Tehát még egy ausztráliára lenne szükségünk 2035-ben, hogy helyettesítsük a késő atomenergiát. Gáz kitermelésben 80 milliárd köbméterre volna szükség, ennyivel többet kellene kitermelni, ez pedig megfelel Katar jelenlegi gáztermelésének, tehát 2035-re még egy Katarra, egy Katar kettőre lesz szükségünk. A megújuló energiák területén meg 460 telewatt órára lesz szükségünk, ami nem jelent más, mint azt, hogy a német megújuló energiatermelés ötszörösére lesz szükség, tehát öt Németországra lesz szükségünk, így is mondhatnánk. Ez tehát annak a szcenáriának a kihatása, amelyről fentebb beszéltem, ezen további energiaforrásokra lenne szükség, ha az atomenergiai mértékben esne ki. Persze ez magasabb gáz, szén árat jelentene, és a megújuló energia ára persze azáltal csökkenhetne, hogy több berendezést építenek, de a megújuló energia ára eleve magasabb, tehát ebből az jelent, ez azt jelenti, hogy az energia költség mindenképpen növekedni fog. Itt pedig a széndiokszid emisszió számításunkat láthatják. A világos kék oszlop az új szakpolitikai szenárió számadatait mutatja. Nos, a stabilizáció megtörténik, de semmiképpen nem csökken ez olyan mértékben, mint a két Celsius fokos szenárióban történne. Nos, a New Policy szenárió keretén belül a szén és a gáz felhasználása ugye növekedik, az New az alacsony nukleáris felhasználás 05 százalékos gigatonna széndiokszid kibocsátással számol, ez 30 százalékkal több széndiokszid kibocsátást jelent, az energiaágazatból. Ez ugye 2010 és 2035 között 5,5 gigatonna lenne akkumulált értékben. Nos, a CO2 kibocsátás tekintetében ez a szenárió, tehát megfelezi a 2050-re előirányzott csökkentési célt, ennek a fele érhető el, illetve eleve nagyon nehézé válik a célok elérése. 2035-ben 2035-re persze CCS technológia már nagyon nagy szerepet játszik majd, hiszen azt gondoljuk, úgy vélekedünk, hogy 2050-ben, nem 2035-ben, hanem 2050-ben, ez egy más anyag mondja, ahhoz, hogy az 50%-os csökkentést elérjük, 50%-os CCS-re lesz szükség, a, valamint az energiaforrások fele öt atomenergiából kell, hogy szám, származon, tehát hogyha a nukleáris aránya csökken, a CCS-nek kell nőnie. Meg kell tehát vizsgálnunk, hogy hogyan lehet meghatározni a széndiokszid adót, a széndiokszid árat, és hogy hogyan lehet tárolni a széndiokszid, eh, kibocsátott széndiokszidot. Ami a gázt illeti, e, ez a jelenlegi helyzet Németországot veszi alapul. Németország ugye 2022-re ki akar lépni a nukleáris energia, vagy meg akarja szüntetni a nukleáris energia felhasználását. Hogyha ez megtörténne, akkor Németország 10%-kal csökkenteni az energiafelhasználását az energiahatékonyságnak köszönhetően. A jelenlegi növekedés fenntartása, gazdasági növekedés fenntartása plusz az energiahatékonyság együtt eleve nagy kihívás, és hogyha nézzük, hogy a kis fekete kocka eltűnik, akkor ezzel a megújuló energiaforrásokat is erősíteni kell, Emellett csökkentenie kellene a szénfelhasználást, növelni a gázt, a gáz a kék, és ez további 16 milliárd kubik méter köbméter gáz importját jelenti. Nyilván valószínűleg Oroszország ennek nagyon örül, de az energia biztonságra is kihatása van ez, nem csak Németországban, hanem egész Európában. Tudjuk ugyanis, hogy az európai eh, villamosenergia gerinchálózat nagyon jól, összekapcsol, nagyon jól van összekapcsolva, eh, és eh, egy ilyen lépés egész Európára kihat. A több fenntartható vagy megújuló energiaforrás használata európai szinten kívánatos lenne a energia biztonság szempontjából is. Egy ország ilyen alapvető döntése, mint ez a német döntés, ez más országokra is hatással lehet a gerinchálózaton keresztül. Németország döntését tiszteletben kell tartani, mert ez egy autonóm, szuverén, szuverén ország, de az európai közösséggel ezt mégis egyeztetni kell. Ez a mi véleményünk. A következő pont a kapacitás építés, nukleáris kapacitás építés, új politikai szenárió, mostantól 2020-ig a legtöbb erőmű építés Kínában, vagy nem más nem, e nem OECD országban történik, azonban 2020 után növekszik az OECD-s országok aránya, mert addigra már elavulnak a régi, régi erőművek. Úgyhogy az OECD országokban hatalmas beruházásokat kellett volna már tenni, megvalósítani, azonban ez csökkent és ennek köszönhetően megnövekedett a nem OECD országok aránya, ahol nukleáris erőműveket építenek. Ez egy további fontos téma, a biztonság, az atomenergia elterjedésére, el, el nem terjedésére, tehát ez mind, mind az OECD, mind a nem OECD országok szempontjából elengedhetetlen, hiszen minden országnak biztonságos nukleáris energiahasználatot kell garantálnia. A következő, ez a dia, ezzel mutatjuk be azt, hogy mi a fenntarthatósági kihívás. A 450-es szenárió az alsó határ, a piros a business as usual, a négy, az alsó vonal pedig a 450-es szenárió. A 450-es szenárió az azt jelenti, hogy két fokkal nő a hőmérséklet 2050-ig. A kék vonal az úgynevezett New Policy szenárió. A piros pont az alacsony nukleáris energiafelhasználású szenárió, vagy forgatókönyv. Van egy másik forgatókönyvünk is. Ez a gáz aranykora forgatókönyv. Ez azt jelenti, hogy az új gáz alapú energia kitermelése, kéregás, stb. Ennek köszönhetően a gáz sokkal nagyobb mértékben, szélesebb körben lehetne használni, mint eddig ezt gondoltuk. Tehát, hogyha ez tényleg megtörténik, akkor mi történik? Akkor mit jelent ez a széndiokszid kibocsátásra vonatkozóan? Hát sajnos nagyobb széndiokszid kibocsátást. Ez egy kicsit alacsonyabb szinten lenne, mint az új politikák forgatókönyve. Minden esetre ahhoz, hogy a 450-es forgatókönyvet érjük el, ahhoz még nagyon sok beruházásra van szükség, CCS, re és egyéb megoldásokra. Nem lehetetlen, de nagyon-nagyon nehéz. Még mi is kérdőjelet teszünk emögé, ezt a 450-es forgatókönyvet eh, alacsonyabb nukleáris felhasználással mm, nem igazán tartjuk megvalósíthatónak. Nem, akarunk, nem akarok nagyon részletekbe menni, elnök úr, de az elemzésünk azt mutatja, hogy eh, ha végig gondoljuk az energiabiztonság kérdését, és figyelembe vesszük ezt eh, a minden energiaforrást, energiahordozót, akkor meg kell állapítanunk, hogy a nukleáris energia, az atomenergia fontos része az energiamixnek. A megújuló energiaforrásokat, a, vagy az energiahordozókat, az energiahatékonyságot, a CCS technológiát mind-mind nyitva kell hagynunk, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor a jövőben nem valósul meg az egyensúly. További fontos üzenet a következő. Az energia hatékonyságot, az energia biztonságot nem egy országra, hanem egy régióra kell vonatkoztatni, úgy, és az európai modell az egyik legjobb modell. Jó lenne, hogyha Európa az önök vitái során, az önök döntéshozása során is megmutathatná, hogy a hálózat a gerinchálózattal, az összekapcsolt európai gerinchálózattal valósulhat meg az igazi biztonság, egységes fellépés a szolgáltatók részéről, és valószínűleg ez az elengedhetetlen pont Európa szempontjából. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, nagyon világos elemzést kaptunk. Használjuk ki az időt, és tegyük fel a kérdéseinket, hogy több, még több információt kapjunk a szakértőtől. Kavályó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Tanak úrnak, hogy bemutatta ezt a tanulmányt. Nekem a technológiai ütemtervek kapcsolatban lenne egy kérdésem, amelyet önök alapul vették, vettek a forgatókönyvhöz. Ön említette a CCS technológiát, és ön azt mondta, hogy 2050-re ez teljesen érett technológia lesz. Mi a helyzet a többi technológiával? Gondolkodtak-e már ezen? Mert hogyha fel akarunk lépni a klímaváltozással szemben úgy, hogy keves, kevesebb nukleáris energiát használunk, akkor áttörésre van szükség a tudás terén mert különben a két célt nem fogjuk tudni elérni. Ezt szeretném, hogyha tudná tisztázni. Tanák úr, hogy, hogy esetleg meghallgatunk, illetve hogy meg, megkérhetem, hogy rögtön válaszolja, mert különböző kérdéseket fog kapni. Köszönöm szépen, igen. Igen, úgy gondoljuk, hogy a CCS az egyik kulcsfontosságú technológia. Természetesen több pilota projektet, kísérleti projektet kell megvalósítani, hogy valóban megnézzük, hogy hogyan működik biztonságosan a CCS, mindenféle szivárgás és minden nélkül. Milyen körülmények között ér, valósul ez meg, ami a széndiokszid kvóták magasabb, magas ára mellett eh, nem biztos, hogy működik ez a technológia. De vannak egyéb eh, technológiák is, eh, és nagyon fontos, hogy ez az, hogy ez az energiatechnológiai forradalom megtörténjen. A fel, megújuló energiaforrások már e felé mutatnak, szélenergia például ebben nagy előrelépést értünk el, de itt van a fotovoltaika, itt van a napenergia, a napelemek, aztán egyéb ilyen technológiai fejlesztések, és egyéb technológiákra is szükség lehet, mint a geotermikus energia például, de ezeket sokkal innovatívabb módon is fel lehet használni. Emellett fontosnak tartjuk azt is, hogy hogy a technológiák eh, esetében a felhasználói oldal is nagyon fontos. Eh, nagyon fontos a közlekedés ágazatában az új típusú gép, gépjárművek, elektromos autós, stb. használata. Aztán az intelligens gerinchálózat technológia, hogy a megújuló energiaforrások források eh, volatilis természetét ellensúlyozzuk valahogy. Nagy piacra van ehhez azonban szükség, amely pi- részpiacokra, amely részpiacok összekapcsolódnak. Itt az energia ágazat összekapcsolódik az információs társadalom, az információs technológia fejlődésével is, aztán a hydropooling, mint tárolási technika létezik, és vannak egyéb egyéb módszerek is, mint például a hidrogén alapú gazdás, gazdaság, vagy az ipar. Nagyon sokféle olyan tárolási mm, technika van, amely összekapcsolható az intelligens hálózattal, és ez nagy biztonságot, nagy rugalmasságot tesz lehetővé. Eh, tett lehetővé. Háci asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Rivázi asszony. Tanaka úr azt mondta, hogy a 450-es forgatókönyv szinte lehetetlen. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy mégis lehetséges legyen? Nagyon jó kérdés. Nem gondoljuk, hogy lehet tetlen, eh, csak annyit gondolunk, hogy, hogy gyakorlatban lehetetlen, technikai szinten lehetséges. Persze kis kérdőjel van mögötte. Nagyon-nagyon sok költséget igényel ez, nagyon sok beruházást igényel ez, hogy megtörténhessen. Emellett pedig azt gondoljuk, hogy a klímatárgyalók fontos feladatot végeznek, fontos munkát végeznek, és sokkal nagyobb fáradozásra van itt szükség. Mire is gondolunk? Egy bizonyos bottom-up megközelítésre van szükség, nem pedig top-down megközelítésre. Meg kell határozni a célokat, meghatározni a célokat, és akkor a célokat lebontani tagállamokra az egy dolog. De a kínai eh, helyzet miatt, az USA politikája, politikája miatt a fentről lefelé irányuló megközelítés lehet, hogy nem működik, legalábbis most nem. Hogyha most, hogyha ez nem működik, akkor a lentről felfele eh, építkezést javasoljunk. javasolunk. Ezek a technológiák, mint a széntüzelésű, gáztüzelésű erőművek, ezek 30-40 évre eh, gyak, gyakorlatilag változatlanok. Nem tudjuk megváltoztatni a széndiokszid kibocsátást anélkül, hogy bizonyos intézkedéseket hoznánk, a CCS-t például teljesen kidolgozzuk. Tehát az erőműveket valóban CCS-hez kell kötni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor a 450-es forgatókönyvet nem fogjuk tudni megvalósítani. A másik dolog, amit szeretnék mondani, ez az energia biztonsági koncepció. Kína nagyon komolyan gondolja azt, hogy több gázt használjanak, mert tudják, hogy az olaj nem tart örökké, az olaj koszos, vagy a szén koszos, de ez, és ezért gázt akarnak használni, és ezzel a hatékonyságot és az energiabiztonságot eh, kívánják megvalósítani. Közben nagy energia mm, hatékonysági feltételeket vezetnek be. Mert ők is tudják, hogy nem lehet az olajat vagy a szént úgy használni, mint eh, eddig, mert különben az árak nagyon eh, megnőnek, hogyha Kína ugyanolyan mértékben használja a, az olajat és a szint, mint eddig. Ahhoz, hogy globális szinten megvalósuljon az energiabiztonság, Kínának nagyon sok mindent kell még tennie. Ezt ők is tudják. Nagyon fontos ez az elkötelezettség, ez a megkötelezés, e, megközelítés a, a klímatárgyalók részéről. Minden esetre, ha nem is valósul meg a 450-es forgatókönyv, de fenntarthatjuk a 450-es forgatókönyvhöz vezető utat. Ez most a legfontosabb. Campos, Campos kollega következik. Köszönöm szépen Tanak úrnak. Kiváló volt ez a a hozzászólás, és tényleg ez nagy segítségünkre van. Két kérdésem van. Az egyik, az utolsó diára vonatkozik. Ön beszélt 2020-ig és a 2020 után kezdődő időszakról, tehát ketté választotta. És láttuk, hogy a nukleáris energia Kínában 2020-ig nő, és 2020 után csökken. Ön gyakorlatilag azt mondta, ami nagyon érdekes volt, amit ön mondott, az gyakorlatilag meghatározta azt is, hogy miért, választ adott arra, hogy miért csökken a nukleáris energia felhasználása. Az én kérdésem a nem OECD országokra vonatkozik. Ott, ugyanott, ott ugyanez a csökkenés lesz majd? Mert láttuk, hogy nagy növekedés valószínű az OECD országokban a nukleáris energia használat tekintetében, hogyha az ön által használt logikát alkalmazzuk, akkor kérdezem, hogy nem lehet-e az, hogy az OECD-ben lévő országok kezdenek úgy gondolkodni majd, mint Kína, hogy más, hogy kellene energiát termelni, más energiahordozókat kellene eh, használni ha 2020 után megvalósul az önök előrevetítése, e, akkor ez tényleg katasztrófikus eredményekhez vezethet. Tehát nem valószínű el, hogy az nem OECD országok e, Kínához hasonlóan viselkednek majd. Hmm, a másik kérdésem pedig e, arra vonatkozik, hogy elavulnak az erőművek, a nukleáris erőművek, ezeket fel kellett volna újítani, vagy le kellett volna cserélni idézőjelben. Ezt nagyon sokan tudják, eh, nagyon sok tagállam tudja, nem ruháztak be eléggé ebbe a technikába, nem gondolkodtak ezen. Szubszidiaritás eh, van az energiapolitikában Európában, holott a nukleáris technológiában nincs szubszidiaritás, mert hogyha beruházunk a nukleáris kutatásra, akkor eh, ott a kutatási eredmények amúgy is átlépik a határokat, ott nem lehet szubszidiaritást garantálni. Fel tudjuk-e, fel tudunk-e zárkózni a nukleáris kutatás területén? Van-e elég beruházás Európában, hogy ez megvalósuljon? Válasz. Ez is nagyon érdekes kérdés volt. Amit megmutattam a dián, az utolsó előtti dián, ez a kiegészítő kapacitás, pótlalagos kapacitást illeti. Kína, Kínában növekszik majd, de a növekedés rátája csökken, mert tudjuk, hogy a kínai gazdasági növekedés, ez fokozatosan csökkenni fog. Az új erőművek építésének szükséglete csökkenni fog 2020 után, 2035-ig. nukleáris energia felhasználása tehát csökkenni fog Kínában, de ez az addicionális energiafelhasználást illeti. Az összes teljes kapacitás az növekedni fog Kínában. Ami az OECD országokat illeti, az OECD országoknak növelniük kell a kapacitást, mert mert ott ugye az erőműveket fel kell újítani, vagy újakat kell építeni. Még a New Policy forgató, forgatókönyv szerint is az OECD-nek, nagyon nagy, OECD országoknak nagyon sokat kell beruházniuk, mert különben nem tudják fenntartani a gazdasági növekedést. Ezt mutatja a grafika. Az alacsonyabb nukleáris felhasználású forgatókönyvben a kék oszlop sokkal kisebb lesz, úgy, mint Kínában vagy más országokban. Ez a feltételezésünk ugyanis, hogy az alacsonyabb nukleáris felhasználású forgatókönyv szerint az OECD országoknak a nukleáris energia felhasználása csökkenni fog. A második kérdés a technológiára vonatkozik. A nukleáris energia évekkel ezelőtt már gyakorlatilag kifejlesztésre került. Mi a, és, és, ne, és nem volt szükség felújításra, maximum a nukleáris erőművek mm, életciklusának meghosszabbítására. Természetesen egyes országokban sor kerül ezeknek a bezárására, de nem annyira nagy mértékben. Úgyhogy az erőművek leállításának a technológiája is egy nagyon fontos technológiai előrelépés egy új erőmű, amely nagyobb, modernebb technológiával rendelkezik, biztonságosabb technológiával rendelkezik. Nos, ezzel, hogyha új erőművet eh, építenek, ez erősíti a biztonságot, de beruházás nélkül ez nem valósulhat meg. Ez nem csak a nukleáris energiában, hanem bármilyen technológiában érvényes, hogy beruházás nélkül a legjobb technológiák, a legvezetőbb technológiák nem fejlődhetnek ki. A mi elemzésünk szerint a következőt mondhatom. Ez a típusú innováció vagy áttörés, ez Kínában igenis megtörténik, mert a kínai kereslet olyan szinten növekszik, hogy az erőművek, az, a megújuló energia, energia iránti kereslet 2020 és 2030 között, 35 között ugrásszerűen meg fog nőni. Kínában 5 gépjárműből egy elektron- elektromos autó. Tehát Kínában igenis növekszik a megújuló energiaforrás, az új te- technológiák e, iránti elkötelezettség. Az OECD országoknak tehát ez a nagy kihívás. Hogyan tudnak versenyezni Kínával új beruházás nélkül? Ez nagyon nehéz lesz. Természetesen a Kínában beruházó eh, cégek ott a technológiáikat kipróbálják, de ezzel egy időben az új energiákba, az új technológiákba való beruházás is nagyon fontos. Látjuk, hogy Európában nagyon sokan elkötelezettséget vállaltak a megújuló energiaforrások mellett, és ez egy út, egy mód. Nagy, a megújuló energiaforrások területén sok európai cég vezető szerepet játszik. Ez egy fontos elkötelezettség, és ez fontos eleme lehet az energiaforradalomnak azt gondoljuk mi azonban, hogy a nukleáris energia ennek része kell, hogy legyen. Minden opció mellett nem tudjuk, hogy melyik az a technológia, amely a végén győzedelmeskedik. Persze a nukleáris energiára most hatalmas ö, ö, nyomás nehezedik, ezt tudjuk, látjuk és belátjuk. Összességében azonban a fenntartható és stabil energiapiachoz az szükséges, hogy minden opciót nyitva adjunk, és minden opcióba beruházzunk. Köszönöm. Lesz. Hidák Vadrász képviselő. Köszönöm szépen, Tanaka úr. Nagyon pontos eh, információgazdag előadást. Ön is nagyon jól tudja, és minket is emlékeztetett erre. A fukushimai baleset néhány európai kormányt az EU-n belül is, Németország esetében, vagy EU-n kívüli országban, például Svájcban, arra indítatott, hogy drámai módon megváltoztassák az energiapolitikájukat és az atomenergiával kapcsolatos gondolkodásukat. Ahelyett, hogy bővítenék az atomerőműveket, vagy újakat építenének, leállítják ezeket. Ezzel kapcsolatban két kérdésem lenne. Az első. Mit tud ön arról, hogy ezek a nagy ö, politikai változások ö, más nagy országban, mint Kínában, Indiában, az Amerikai Egyesült Államokban is várhatóan bekövetkeznek-e majd? Van-e valamilyen információja arról, hogy ezek az országok ugyanolyan politikát folytatnak-e majd, mint a baleset előtt, vagy változtatnak ezen? Másik kérdés. Most minden politikai megfontolástól eltekintve, hiszen ez nem az ön asszala, hogy politikai ítéletet alkosson, nyilván magánvéleménye van, de nem várjuk el öntől, hogy itt most politikai nézetteit kifejtse. Tehát pusztán szakmai szempontból racionális megfontolás, vagy a széndiokszid csökkentés, ellátásbiztonság, vagy az energiafogyasztás jövőbeni alakulásának a megbecsése alapján. Tehát ilyen technikai szempontok mentén mi az ön véleménye? E, jók ezek e, az új baleset utáni döntések? Ez nagyon politikai kérdés, és nagyon nehéz erre technikai, szakmai választ adni. Másrészt azért azt elmondhatom, hogy e, a, az atomenergia mindig is sajnos politikai kérdés, nagyon is politikai kérdés, ezért politikai döntésre és értékelésre van szükség. Ő megkérdezte, hogy vajon melyik országok indulnak el az atommentes úton. Európában Németország, Svájc, Olaszország döntöttek úgy, hogy nem akarnak atomenergiát. Másrészt ez nyilvánvaló, hogy Franciaországban megmarad az atomenergia nagyon magas aránya, Svédország, Finnország, Egyesült Királyság is megtar megtartja az atomenergiát, és a kelet-európai országok szerint az atomenergia nagyon fontos eleme a biztonságuknak, odolva az Oroszországtól való függésre. Tehát vegyes a kép Európában. Kína is, amennyire lehet, megmarad a jelenlegi úton, nyilván erősítik a biztonságot, de továbbra is fognak építeni atomerőműveket, mert tudják, hogy erre ezekre szükségük van. Indiában ugyanez a helyzet, Oroszországban is, Korea egy mm, ugyan, ugyancsak atomenergia hatalom, Törökország is kitart az atomenergia mellett, Észak-Afrika is ott is megmarad a nukleáris opció. Az USA nagyon érdekes eset. Úgy tűnik számunkra, hogy az USA-ban nagyon nehéz lesz majd új atomerőműveket megpróbálni építeni. Az Egyesült Államok azonban megő, megőrzi azt a mennyiségű atomenergiát, amire szükség van a gazdaság egészséges növekedéséhez. Összességében tehát azt gondoljuk, hogy minden országnak szuverén döntést kell hoznia arról, hogy akar-e vagy sem atomenergiát. Ez politikai, szakmai döntés, ahogy akarjuk. De szerintünk az atomenergia e, országok egy csoportja számára igenis e, elég szükségszerű, és Európa bölcs e, hogy megőrzi ezt a vegyes képet, hogy lesznek olyan országok, amelyek atomenergiát mellett törnek lányzat, mások pedig, kité, pedig abba hagyják az atomenergiát, vagy kiszállnak ebből. Bizony okos, intelligens dolog, hogy ezért bizonyos országokban megmarad ez a nukleáris alternatíva. Tehát a politikai válasz nehéz. Szakmai szempontból a magán szféra, hogy hosszú távon is sokat investáljon az atomenergiába egy szempont, hiszen a kormányok változtatják a döntéseiket, ahogyan a kormányok maguk is változnak, és mindez egy nagyon rossz üzenet. És ez nem csak a nukleáris energiára igaz, hogyha az árak változnak a más energiaordozók területén, az nagyon rossz. A kormány politika kiszámíthatósága egy rendkívül fontos kérdés az energiapolitikában. Köszönöm szépen, Kolarska Bobinska asszony. Köszönöm. Hogyha afelé megyünk, hogy erősödik a gáz aránya, akkor egyre inkább Oroszországtól fogunk ugye, függni. És ebből a szempontból mi a véleménye a kéreggázról? Hiszen elkezdődött erről a vita, és felforrósodik a vita. Azt hiszem, ősszel a parlamentben mind a két kérdésről vitatkozni fogunk. Egy másik dolog említette, és tulajdonképpen dicsérőleg említette az európai energiapolitikát, és azt is elmondta, hogy Németországnak az a döntése, hogy leállítsák az atomenergia, az, az atomerőműveket, nagymértékben befolyásolni fogja az európai energiapolitikát. Mit tud arról? Konzultált Németország más országokkal, mielőtt így döntött volna? Hát nem én vagyok a szövetségi kancellár, a második kérdésére nem igen tudok válaszolni, de Öttinger biztos világosan leszögezte, hogy a német döntést meg kell vitatni az Európai Unióban. A döntés előtt lenne jó konzultálni, de talán most is még megvitathatja az EU Németország döntését, hiszen ez minden országot érint, különösen Németország szomszédjait a szomszédos országok számára ez lehetőséget is jelent, hiszen a viszonylag olcsó áron tudják eladni Németországnak a villamos energiát. Úgyhogy a Németországot körülvevő országokban működő áramszolgáltatók nagyon örülhetnek ennek a német döntésnek. De viszont a fogyasztóknak többet kell majd fizetni, nem csak Németországban, hanem másút is az export miatt. Úgyhogy ez a döntés kihat egész Európára, ezért európai vitára van szükség a bizottságban, parlamentben, mindenütt. A kéregáz. Másik nagyon fontos kérdés. Erről nem szóltam, vagy a publikáció petíciókban sincs erről szó. Azt hiszem, a a gáz arany kora után már kérdőévet kell tennünk, és meg kell kérdeznünk azt, hogy ez a kéreggáz biztonságos-e, és tényleg ez -e a jövő. Hogyha azt mondjuk, hogy a kéreggáz igazából nem áll rendelkezésre, akkor eh, a hagyományos gázra kell hagyatkoznunk, Oroszország, Katar, Algéria, Irán. Az úgynevezett nem konvencionális gáz kapcsán a geopolitikai kérdések kerülnek előtérbe, mint a gáz esetében, tehát ez is stratégiai kérdés, hogy eh, mennyire akarunk-e kéreggázra építeni. Egy másik fontos kérdés, hogy biztonságos-e a kéregáz. Erről már vita folyik az Egyesült Államokban, Franciaországban, Dél-Afrikában, sok más országban is. Egyébként a mi közleményünket, publikációnkat ingyen is letölthetik az Energiaügynökség honlapjáról. Ez a technológia lesz a meghatározó, a, tehát a hidrofrakcionáló technológia. Ezt már 60 éve is alkal, alkalmazzák, tehát ez nem egy új technológia, de a horizontális fúrás, amit most alkalmaznak a kéregánál, az az újdonság ebben. Tehát ez a hidro lebontó technológia önmagában talán nem veszélyes, de az USA-ban sokszor lakóterületek közelében történik ez a vízszintes fúrás, és ez problémákat okoz. Tehát technikailag, műszakilag megoldható talán, és a szabályozást is úgy kell kialakítani, hogy több legyen a tájékoztatás, milyen vegyszereket alkalmaznak, stb de hogyha jó jogszabályok születnek erre az új technológiára vonatkozóan, akkor megoldhatóak a problémák. De talán a költség egy kicsit magasabb lesz, mint most jelenleg az Egyesült Államokban. És ebből a szempontból a kéreg gáz fogja nagyon drámaja megváltoztatni a helyzetet. Lengyelországban nagyon nagy potenciál van erre, Franciaországban is, Kínában, Ausztráliában, Indonéziában nagyok a lehetőségek. Ez nagyon meg fogja változtatni a gázzal kapcsolatos geopolitikai helyzetet, tehát a jelenlegihez képest. képest. Ódi úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Tanaka úrnak, hogy jelen van Két kérdésem lenne. A sajtóban olvashattuk, hogy Európában a nukleáris erőművek bezárásával a nagy, apá, nagy aszályok után most kánikula várható, és energia hiány is léphet fel. A második kérdésem pedig konkrétan az erőműveknek a bezárását és leépítését illeti. Ebben van itt egy európai know-how, Kérdezem, hogy a kutatásfejlesztéssel az Eurotom szerződés keretén belül például nem kellene -e erősíteni az erőmű bezárási vagy leépíti, lebontási know-how-t. Az elkövetkezendő években tehát több ilyen erőmű lesz, amelyeket majd le, kell, le kell bontani, hogy helyettük újakat építenek, vagy egyáltalán bezárják őket. Most ezeknek is egy, ezekre is egy know-how-t kell kifejleszteni. About... Az hát, első kérdés, köszönöm szépen a kérdést, tehát az első kérdésére, kérdésére azt mondanám, hogyha nem áll rendelkezésre nukleáris energia, akkor Európában több problémát okozhat az, hogyha zavarok vannak a többi energiahordozóval és egyes régiókban súlyosbodhatnak a problémák. Tehát, hogyha kevesebb a nukleáris energia, és mondjuk leállnak a gázszállítások, az Oroszországból Ukrajnába haladó gázszállítások, akkor ezek sokkal jobban fogják sújtani az európai piacot hogy a vízenergia nem áll rendelkezésre, súlyosabb problémák lesznek akkor, hogyha nem lesz elég atomenergia. Ezért mondjuk azt, hogy még minden opciót meg kell tartani, nem egyes országokban, hanem régiókra vonatkozóan. A, a nukleáris energiával kapcsolatban még azt mondanám, én nem vagyok ugyan atomfizikus, de e, tudom, hogy néhány erőműnél már elkezdték az erőművek leállítását, és ugye a kérdés arra irányult, hogy ez milyen problémákat vet fel az atomerőművek leállítása, a helyszín rehabilitálása biztonságos módon. Ez nagyon is aggályos kérdés mindenki számára. Nagyon óvatosan kell ezeket a leállításokat megtervezni. A maga a leállítási, az atomerőművek leszerelési technológiája azonban önmagában nem problematikus. Jordán Sziszli asszony. Köszönöm szépen, Tanaka úr. Szeretnék visszatörni, visszatérni Vidal Quadras kollégám kérdésére. A német döntést eh, etikai megfontolásokra alapozták, és most készítik el azt a programot, és hogy fokozatosan hogyan építik le a nukleáris energiát. Ez egy teljesen új pillanat az energiapolitikában, egy új momentum, eddig csak technikai, szakmai vagy műszaki megfontolások alapján születtek döntések. Most ez a paradigma váltás, az etika előtérbe kerülése, hogy fogja megváltoztatni a világot? Köszönöm ezt a nagyon fontos kérdést mi a véleményem az etikai megalapozottságú döntésekről. Nos, az etika, etikai megfontolások, az életmódunk megválasztása szempontjából meghatározóak. És én tulajdonképpen ezt, ezt támogatom. Sok mindent eti, etikai alapon kell eldönteni. De azért eh, a, rákérdeznék arra, hogy a nukleáris energetikai kérdése, nekem kétségeim vannak a tekintetben, hogy vajon etikai megfontolások alapján kell döntenünk az atomenergiáról. Persze etikai értékítéleteknek mindig van helye, de nem tudom, hogy mennyire, miért ilyen túlpolitizált ez a kérdés, az atomenergia kérdése, összehasonlítva más technológiákkal. Nem tudom, hogy ez miért van így. Egyetértek azzal, hogy Fukushima után most paradigmaváltásra került sor, kezdtünk máshogy gondolkozni, és ezt hajlandó vagyok elfogadni, hiszen ez történik. Ugyanakkor azonban én nem vagyok tudós, hanem közgazdász vagyok, de mint e, energetikai kérdésekben azért otthonosan mozgó ember, nem tudom, hogy miért ne lehetnénk egy kicsit pragmatikusabbak, vagy leálisabbak, vagy szakmaibbak, amikor az energiapolitika elég egészéről hozunk döntéseket. Egy előző kérdés kapcsán már kifejtettem azt, hogyha túl politizáljuk ezt a kérdést, akkor ez negatívan fogja befolyásolni a beruházásokat. Senki nem akar majd nagy összegeket beruházni, hogyha a politika állandóan változik az igen-nem között a döntések hosszú távval kell, hogy legyenek. Ha valaki azt mondja, hogy nem, nemet mond az atomenergiára, rendben van, ez az országok szuverén döntése, de akkor ne váltogassák állandóan az álláspontjukat, mert akkor nagyon nehéz mozgósítani a szükséges erőforrásokat, hogy legyenek beruházások, és ilyen módon az energiállátás biztonságát javítani lehessen. Köszönöm még csak egy kérdést tennék fel. Ugyanis a kolléganő azt az országot említette, amelynek szülőtje én is vagyok, Németországot, és folytatom a hipotézist. Ugyanis vannak, akik úgy gondolják, hogy Németország döntését más is követheti. Ön azt mondta, hogy ez nem túl valószínű. De mi történne akkor, hogyha Európában sok vagy majdnem minden állam így döntene? Milyen kihatással járna ez az árak és az áramszolgáltatás biztonságára, az árakolására és a széndiokszid kibocsátásra? És kérem, hogy tekintsen ki ezen alternatív forgatókönyv lehetséges következményeire is. Nagyon érdekes kérdés ez, elnök úr. Hogyha sok ország kezdene kihátrálni az atomenergia felhasználásából, akkor Európa elveszítené a nukleáris opciót, az atomenergia felhasználásának lehetőségét. Nos, a német eset azt mutatja, hogy akkor Európának is, ha ez megtörténne, megújuló energiaforrásokra kellene nagyon építeni, ez drágább és bizonytalanabb energiaforrás. Sokkal több beruházásra volna szükség a hálózat kiépítése céljából, és sokkal több pénzt kellene a gáz erőművekre fordítani, a backup esetére, ha nem fúj a szél, vagy nem süt a nap. És nem csak Oroszországból, hanem cseppfolyós gáz lehetne Észak-Afrikából vagy a öböl térségből szállítani. Tehát, hogyha Európa elfogadna a német álláspontot, akkor ez jelentősen növelné függőségét a külföldi szén vagy gázforrásoktól. És ezzel az energiaellátás biztonsága kerülne veszélybe. Persze ezt el lehetne kerülni, hogy mindez megtörténjen. Hiszen ha a phase-out, ha a kivonulás megtörténik, akkor a megújuló technológia nem tudna ilyen gyorsan tért nyerni a piacon, tehát volna egy hiány az átalakulás folyamatában az energiaigénye kitöltésére. Németország ezt meg tudja tenni például a francia atomenergiára számíthatna, vagy a lengyel, vagy cseh szén erőművek energiájára. De hogyha minden ország kivonulna az atomenergiából, akkor nem volna elegendő tartalék a hálózatban, hogy a hiányosságokat kitöltsen. Tehát ha ez megtörténne, akkor sérülne az energiállátás biztonsága, jelentősen nőne az elektromos áram ára, tehát az áram ára nőne, és persze a szén felhasználás nagyon vonzó opciónak tűnik, de hát ez a széndiokszid kibocsátás jelentős növekedésével járna. Ezért úgy gondolom, hogy a kopenhágai célok elérési nem lehetne, a célokat nem lehetne elérni, és Európa elveszteni vezető szerepét a széndiokszid csökkentés területén. Köszönöm szépen! Nincsenek további kérdéseink, nagyon sok kérdést tettünk föl, és köszönöm, hogy azonnal válaszolt és rájuk. Azt gondolom, hogy ez nagyon érdekes beszélgetés volt, és örülök, hogy még a nyári szünet előtt erre lehetőség volt. Nagy erőfeszítést igényelt az ön részéről, minnyájunk számára a gazdagodást jel- jelentett. Ez, aki nem itt volt, nem volt itt, az magára vessem. Mindig nehéz, hogyha nem jönnek a tagok az ilyen beszélgetések részen, utána nagyon sok, nagyon nehéz döntéseket kell majd hozni. Jövő héten Merkel asszonyjal találkozom, és azt fogom felvetni neki, hogy írjon önnek köszönő levelet, hiszen azt hiszem, hogy sokban segíti az ön politikája talán az európaiakat, hogy ne vonuljanak ki ők is az atomenergiából, és ilyen módon Németország ellátás is biztosítva legyen. Köszönöm szépen. Okay, sind die anderen schon da? Okay, we can start, please, ladies and gentlemen, the next. Hölgyeim és uraim, elkezdjük a munkát, azaz, hogy folytatjuk a munkát. Hello, welcome. Yeah.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 Okay, ladies and gentlemen, wir machen weiter. Hölgyeim és uraim, folytatjuk a mondat. Nem akarjuk elvesztegetni az időt, hanem gyorsan tovább lépünk. A következő napi rendi port pont a szakbizottságban zajló úgy vitából eredt, hiszen sok kollega úgy gondolta, hogy a JRC, a JRC, a Közös Kutatóközpontot kérjük meg, hogy számoljon be a japáni, a japán atomkatasztrófa következményeiről. Azt hittem, hogy roskadásig tele lesz a terem, képviselők egymás hegyén hátán ülnek majd, de nem ez történik, nagyon sajnálom. Minden esetre üdvözlöm a JRC, a Közös Kutatóközpont képviselőjét, John Smith urat, Robert John Smith urat, és már is megadom neki a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én Johanna de Santer vagyok, az a JRC Energia Kutató Intézetének vezetője. Az intézmény, melyet én vezethetek, az elmúlt években az atomreaktor biztonsági elemzést is elkészítettem, hiszen Hollandiában, ahol dolgozunk, még rendelkezésünkre az egyetlen kutatóreaktor, amely a bizottság tulajdonában van. Itt végezzük el az atomenergia biztonsági kutatásokat, és a JRC-ben keresztül egy task force-ot állítottak fel, mely a fukushimai elem e, események következményét vizsgálja meg. Barózó biztos elnök bízta meg e, a JRC-t a Task Force felállításával. Két részre osztjuk az előadást. A e, kollégám a Clearing House projektről számol majd be, és itt a atom katasztrófa következményeiről és az eseményekről számol majd be, utána pedig én a JRC stressztesztekben játszott szerepéről fogok beszélni. Először tehát megadom Márknak a szót, hogy rövid, keresetlen technikai leírást adjon a Fukushima eseményekről. Thank you, Giovanni. Good afternoon. So my name is Mark. Köszönöm. Mark Noel vagyok. Én az Európai Clearing House-ért eh, vagyok felelős, a atom erőművekre vonatkozó információval foglalkozik ez a Clearing House, és azzal foglalkozunk többek között, hogy a fukushimai katasztrófa milyen kihatásokkal járt. Mi történt? Tehát március 11-én Fukushima-ban egy ö, nagy erejű földrengés történt, az epicentrum a tengerfenéken volt, és ennek következményeképpen több ö, egység automatikusan ö, lezárt az Omogama, a Fukushima, Daiichi, Fukushima, Daini és a Tokai Daini Tokióhoz közel. Ezek a atom reaktorok lezártak. Nem egészen egy óra telt el, mire a cunami elérte partokat, és látjuk mindjárt az előadásom során, hogy ez a hullám okozta a legnagyobb problémákat. Azt sem szabad elfelejteni, hogy bár egy nagy földrengés volt, de nagyon sok jelentős utórengés is történt, és az egyik utórengés hetes Richter skálájú 7 erősségű földrengés volt, amely nagyon közel volt a Fukushima Daiichi erőműhöz, és ez további komplikációkhoz vezetett. Légi felvétel a Fukushimai erőműről, hat reaktor működik, a forróvizes reaktorok típusában mind a hat, GE vagy a General Electric gyártotta ezeket a reaktorokat, ezekről mindjárt beszélek még. Beszéltem a cunámiról, ez volt a fő problémám. Két kihatása volt. Az egyik, az, hogy teljesen elárasztotta a szökő ár hulláma az erőművet és a szivattyúállomást, amely a tenger vizet szivattyúzza hűtővízként az erőműbe. Ez a szivattyúalomos megszűnt, másrészt pedig az generátorokat, azok a termek, amelyekben a generátorok voltak is elárasztásra kerültek, illetve az elektromos áramtermelés megakadt. Itt alul, fölül és alul láthatjuk az előtte, utána képet, is láthatjuk, hogy sok épület teljes egészében eltűnt a föld színéről. Például itt két tároló volt, ezek eltűntek. Ezek a képek itt mutatják a cunámit, amint betör a erőműbe, a fal nem tudja megállítani ezt a hatalmas hullámot, a vízszint eh, sokkal magasabb volt, mint valaha tapasztalt. Ez a második eh, fénykép már az erőművön belül mutatja, ez itt a turbina, terem és a reaktorépület, látni fogják, hogy milyen eh, hatalmas erővel tört be a hullám, a cunami hulláma ide az erőmű térségébe, micsoda pusztítást végzett azt hiszem, hogy nem kell ezt semmi módon sem kommentálnom az itt látható eseményeket. Aztán itt még van, még néhány szót szólok a GE Mark egy eh, erőmű fajtáról. A mondom, tehát ez a General Electric Mark 1-es ehm, forróvizes eh, ehm, reaktortípus, itt a reaktortestben a víz és a gőz keveredik, a mag felforrósítja a vizet, ebből létrejön a gőz, a gőz át hatod a turbinákon, a turbinák pedig elektromos áramot ter- termelnek, azután pedig a gőz kondenzálóba kerül és visszakerül a hűtőrendszerbe. A reaktor pedig a tartóban működik. Ez egy fém páncélszerkezet, egy ilyen formát ölt, itt vannak az oszlopok, és itt van a két lába kvázi, ezekről mindjárt beszélek. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez egy acél lemez, amely tartja az egészet. A földrengés következtében megszűnt az áramellátás, természetesen működ, automatikusan leálltak a reaktorok, de mint, mint bizonyal tudják, ha le is állnak a reaktorok, maradék hő van, amelyet el kell távolítani magból, tehát a leállítás után is hűteni kell a reaktort. E akkor beindultak a vészgenerátorok, és a erőmű stabil állapotban volt. Ám egy órával később a cunami elérte az erőmű területét, elári, elárasztotta a, a pótgenerátort, ilyen módon jelentősen nőtt a hőt, a, a erő, a generátorok nem működtek, az csupán a akkumulátorokból lehetett üzemeltetni hűtés, de ezek lemerültek, tehát rövid időn belül az egyes és a hármas reaktor hűtése megszűnt. Hát mi történik, hogyha nem működik, nem működik a hő elvitel, akkor növekedik a forróság a magban, egyre több gőz keletkezik, és egyszer csak meg kell nyitni hír a szelepet, máskülönben az egész reaktor test túl nyomás alatt felrobbanhat. Hogyha megnyitjuk a szelepet, akkor a gőz távozik, és így csökken a reaktor testben a víz és a mag pedig eh, kitett állapotba kerül. Mi tesz, történik, hogyha kitett állapotba kerül a mag? Nő, egyre több gőz távozik, és kb. 1200 foknál létrejön az exotermikus reakció a zirkónium között és a gőz között Nos, ez az exotermikus reakció hidrogént termel a reaktor magban. Az egyes és a hármas reaktorban ez történt, és így a külső héj is megsérült, biztos látták a videókat a robbanásról, ugyanis robbanás történt. Ez a kép a reaktor épület felső részét mutatja. Azt hiszem, hogy ezt nem szabad elfelejteni. Van itt egy hatalmas beton kup, kupak, amely a, a reaktortestet zárja le fölülről, fölülről, és itt egy megerősített acél lemez is zárja el a külvilágtól a sugárzást, és itt is hatalmas robbanások történtek. A kettes reaktorban az események másként történtek, ugyanis nem a felső részben történt a robbanás, hanem az alsó részben, itt a víztárolóban. Ez még nagyobb probléma, hiszen ez közvetlenül a magot sértette. Ez a kép pedig a három robbanás utáni pillanatot mutatja. Az első két egység robbanásáról beszéltem, de a négyes blokk is robbant. Eleinte azt mondták, hogy felforrósodott a, a, a az üzemanyag, a tüzelőanyag, de voltak éppen a robotok kiderítették, ez nem történt, hanem kiderült, hogy az egyes és a négyes egység reaktormag összeköttetésben álltak, és így a hidrogén detonáció megtörtént. Itt láthatják tehát Itt láthatjuk tehát, hogy a fűtőtestek tárolója robbant fel. A robotok elkészítették ezt a fel, felvételt a négyes blokkról. Itt voltak éppen nincsen uh, semmilyen uh, sérülés, ám a négyes, a négyes blokkban mégis csak azt látjuk, hogy nagyon sok uh, por és hulladék hullott rá a reaktor magra. Mit akartak hogyan akarták megakadályozni a további robbanásokat. A fő cél az volt, hogy a hűtést biztosítsák helikopterrel, vagy pedig tűzoldó autókkal locsolták a betonhéjat, és utána pedig a tengervizet injektálták a magra. Egy pontban a radioaktivitás és a radioaktív víz közvetlenül beáramlott a tengerbe, azután pedig megállapították, hogy hol történt a kiszivárgás, lokalizálták, azonosították és megakadályozták ezt, valamint a betáp területén megakadályozták a továbbfolyást átfogó radioaktív monitorozást, nyomonkövetést folytattak a tengeren is, mindjárt beszélek arról is, hogy milyen e, felismerésekkel járt ez. Ezt a fóliát most kihagyom. Talán tudják, hogy az egyes blokkot egy átfogó, egy átmeneti szarkofágba akarják zárni, ezt most építik. Itt láthatjuk a Richter skálát, aztán a sugárzás, kibocsított sugárzás mennyiségét láthatjuk a környezetbe, hogyha összehasonlítjuk, illetve ez nem a Richter skála, hanem a atomenergia, az atomerőművek um, robbanásait leíró skála. Nos, azt mondhatjuk, hogy Fukushima Daiichi-ban a Csernobéli kibocsátás egy tizedét ért el körülbelül a sugárzóanyag kibocsátás. Nézzük ezt a ezt a fóliát, itt a különböző gamma dózis arányokat látjuk a Fukushima Daiichi, illetve a Daiichi erőműben. Itt a megnövekedett gammasugár kisugárzás mindig visszavezethető valamilyen eseményre, például a szelep megnyitására. Azonban március óta nincsen kibocsátás, nincs kitörő gammasugárzás, azóta folyamatosan csökken a tevékenység, mármint a gammasugár kiáramlás az erőműben. Milyen néhány szót arról, hogy mit tettek a japán lakosság védelmében? Március 11-én került sor a földrengésre, azonnal eh, kimenekítették az embereket 20 kilométeres körzetben. A következő eh, napokban megállapították eh, a szennyezés mértékét, és 30 kilométerre növelték a az evakuációs zónát. Vasárnap volt az első az első robbanás az egyes egységben, 20 kilométeres körzetben evakuálták az embereket, ellenőrizték a személyeket, jó tablettát adtak nekik fogyasztásra. Március 15-én úgy, döntötték, úgy döntöttek, hogy 30 kilométeres zónár, 30 kilométerre terjeszték ki az evakuációs zónát, és átrepülési tilalmat eh, vezettek be. És végül is eh, repülőgépek segítségével Itate fal, falvában 40 kilométerre az evakuációs zóna központjától megállapították, megállap, nagy túlságos radioaktív szintet állapítottak meg. Látják az eredeti 20 kilométeres zónát, látják a rózsaszín zónát, látni fogják, hogy miért erről van szó. Ez a dia a helyszíni mérések eredményét mutatja, ez eh, függ a hó csapadék mennyiségtől, a, és látják itt az új evakuációs zónát. Ez egy olyan zóna, hogyha ebben itt maradnának az emberek egy évig, akkor 20 eh, milliszíver sugárzásnak lennének kitéve. Itt van néhány dia a rádióaktív mentési programokkal kapcsolatban. Látják, hogy, hogy hány mintában volt, hány minta volt pozitív az élelmiszer ellenőrzés eset, esetében, és később ez csökkent. Aztán itt látják hogy megtiltottak bizonyos termékeket, eh, például a nyers tejet, nagyon sok zöldséget, bizonyos halfajtákat is. Eh, az ivóvíz a különböző prefektúrákban, megyékben különböző intézkedéseket vezettek be. Eh, Tokióban például csak csecsemőkre és csak egy napra a felnőttekre vonatkozó küszöböt sosem érte, sose érte át az ivóvízben a szennyezés. És itt pedig a tengervíz szennyezettségét látják. Említettem, hogy eltartott egy darabig, míg izolálták azt a területet, amely szennyezett volt, és mérték a tengervízben is a radioaktív sugárzást. Átadom a szót kollégámnak. Köszönöm szépen. Akkor rátérek az előadás második részére, hogy lássák, hogy a GRC mennyiben tud segíteni az Európai Bizottság munkacsoportjának a stressztesztek végrehajtásában. Nyilván önök is tudják, hogy Barroso elnök vezette ezt be, és a fő célja az volt, hogy a következő Európai Tanácsülésre decemberre jelentsen, és elemezze a sugárzás védelmi intézkedéseket és korrektív intézkedéseket vezessen be. Ez egy magas szintű munkacsoport, szinte minden DG szerepel ebben, a DG Energy, és a DG, eh, GRC, GRC mm, vezetik. Az első ülésre június elején került sor, szeptember közepére a nemzeti szabályozóktól megkapjuk a nemzeti előrelépési programokat, ezek tehát a nemzeti mm, biztonsági hatóságoknak jelentenek a tagállami erőművek, és ezek a nemzeti szabályozók pedig szeptember 15-ére nyújtják ezt be. November 15-én megkezdjük a folyamat tervezését, és jelentünk az Európai Tanácsnak decemberben az elemző folyamat folytatódni fog, és azt várjuk a nemzeti hatóságoktól, hogy a végső jelentéseket az év végére nyújtsák be. 2012. januárjában megkezdődnek a peer review-k, és azt várjuk, hogy a 2012. júniusi tanács ülésre a végső, ülé, végső elemzést be tudjuk nyújtani. A GRC az egyetlen olyan főigazgatóság eh, az Európai Bizottságban, amely közvetlen eh, kutatásokba kezdhet, és fontos szerepet játszik, hiszen nagy eh, szerepünk van, nagy tapasztalatunk van a nukleáris biztonság területén, és két éve létrehoztuk a Nukleáris Clearing House projektet. Olyan projektről van szó, amelyet sok tagállam biztonsági hatósága kért, e, és gyorsabban és hatékonyabban akarták e, kidolgozni a, kompet- a nukleáris biztonságbeli kompetenciájukat. Egy- egyes tagállamokban, Franciaországban, Németországban sok e, atomerőmű van, és mi koordináljuk ezt a projektet, és ez lehetővé tette számunkra, hogy készek legyünk már akkor, amikor Fukushima megtörtént, hogy a Márk által bemutatott információkat minél hamarabb eljutassuk a projektben résztvevőkhöz. Minden tagállam részt vesz az Európai Clearinghouse projektben. Folytatjuk ezt a tevékenységet, és most fukushima elemezzük, nem pedig a korábbi tervvel foglalkozunk. Ez a e, szervezet, felépítés, bal oldalon látják a tagokat, a teljes jogú tagokat, illetve a megfigyelőket. Minden tagállam itt van. kétszer találkozik a bizottság, a koordinációs és kommunikációs bizottsága ennek a munkacsoportnak, együtt elemezzük a jelentéseket, és a jelentést átadjuk az Nemzetközi Ügynökségnek Bécsben, az OECD NEA-nak. E ez egy olyan projekt, amely már Fukushima előtt is nagyon hasznos volt, de most meg különösen hasznos, hiszen ez az legelső kísérlet arra, hogy európai szakértői klubot hozzunk létre, és elemezzük, elemezzük minden balesetet vagy incidenst. A jelentések eredményét szinte minden tagállamban megosztjuk. Ez lehetővé vált, lehetővé tette, hogy az évek óta megszerzett kompetenciánkat kibővítsük a nukleáris biztonsági eh, politika terén, mint kelet felé, mint pedig az új eh, erőművekre. Minden típusú reaktort eh, elemzünk, akár eh, milyen forróvizes, vagy nyomás alatti, vagy akármilyen reaktorról van szó. Ebből a szempontból Európa nem volt rosszul felkészülve, közös elemzést, közös szakértői fórumot tudtunk itt bevetni, a, a események elemzésére, és természetesen a segítségnyújtásban együttműködünk a tagáll a szomszédos országokkal. Gyakorlatban mit csináltuk eddig a kezdetektől fogva? Napról, napról napra adatokat gyűjtöttünk a japán kollégáktól, ezeket kiosztottuk a tagállamoknak. Szinte minden Európai Uniós tagállam tagunk, aztán a stressztesztek hatájában és metodológiájában megállapodtunk, közös kritériumok, a peer review, és ezt még, erről még mindig tárgyalunk. Jövő héten, hétfő lesz a következő magas szintű munkacsoporti ülés az Európai Bizottságban a stressztesztre vonatkozóan. Folytatjuk tehát a munkát a különböző munkacsoportokkal, taskforce-okkal, közösen a szabályozókkal. Aztán, ahogy mondtam, a nemzeti jelentéseket benyújtjuk, és elő fogjuk készíteni az Európai Tanácsnak készítendő jelentést. Végül pedig végül pedig az együttműködést e, támogatjuk szomszédos országokkal a biztonsági és kockázat elemzés területén. Tehát a stresszteszt e, tudományos elemzése e, folyik, a különböző tagállamokkal egyeztetünk, ami az Európai Bizottságot illeti, a GRC világos szerepet vállal a projektben. Ennyit szerettem volna elmondani. Ennyi ez a munkánk, és az elkövetkező hónapokban ez fog bennünket foglalkoztatni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Önöknek ezeket az érdekes információkat, az aktuális információkat és a jövőre vonatkozó terveket. Kollégák, hogyha többet szeretnének tudni, akkor eh, tessék, lehet kérdéseket föltenni. Jordan Cizel asszony, köszönöm szépen a bemutatót. A stressztesztekkel eh, kapcsolatban lenne egy kérdésem. Nagyon-nagyon gyors eh, folyamatról van szó. Önök a szakértők. Milyen eredményt várnak. Mert csak egy néhány hetük van a szakértőknek, néhány hetük van a nemzeti szabályozóknak az felkészülésre. Mi lehet a hozzáadott értek, értéke ez egy ilyen komplex kérdés felgyorsított kezelésének? Talán mm, meghallgatjuk rögtön a válaszokat, nincsen annyira sok kérdés. Köszönöm szépen a kérdést, nem egyszerű ez. Tudjuk, hogy két különböző érdekről van szó. Egyrészt átfogó elemzésre van szükség a biztonsági aspektusok tekintetében, másrészt pedig ott az időtényező, hiszen a tanács és az állami állampolgárok gyors és megbízható választ várnak. Mit várunk? Azt várjuk, hogy egy nagyon átfogó elemzés szülessen a reaktorok biztonságáról az új paraméterek figyelembevételével, a külső események, az emberi hibák figyelembevételével. Ezeket ellenőrizzük és értékeljük. A lehető legvilágosabb elemzési kritériumok alapján. És ennek alapján meg elkészítjük a következtetéseket, mit tehetünk annak érdekében, hogy javítsuk ezeket az biztonsági aspektusokat hát ezeket gyorsan el kell végezni. Hogyha valódi, komplett, átfogó elemzést akadunk, erre évekre van szükség. Úgyhogy most a, a, az engedélyekre, a koncesziókra a, kell um, hagyatkoznunk, harmonizált megközelítést kell alkalmazni, átlátható és korrekt elemzést. Ez a legfontosabb és a legnagyobb kihívásokat rejtegető aspektus. Hol asszony, tessék? Köszönöm szépen. Mennyire következetesek a tagállamok a stressztesztek alkalmazásában, végrehajtásában? E, az Egyesült Királyságban dr. Waitman egy saját jelentést készített tipikus brit módszerrel egyáltalán nem utalt a stressztesztekre. Kérdezem, hogy önök rendelkeznek-e olyan kompetenciával, hogy kikényszerítsék a tagállamokból, hogy minden aspektusra odafigyeljenek, amelyeket az energia biztos vezetésével meghatároztak a stressztesztek szempontjából, és milyen eljárásokat tudnak alkalmazni a peer review ideje alatt, fázisában. Van-e elég kompetenciájuk arra, hogy a tagállamoktól elvárják és kikényszerítsék hogy valóban minden feltételnek megfelelően hajtsák végre a teszteket. Válaszunk igen, mégpedig azért, mert ez a gyakorlat a nemzeti biztonsági hatóságokkal együtt kerül lefolytatásra, Eh, tehát nem csak az Európai Bizottság eh, folytatja a peer review-t, hanem a nemzeti hatóságok részt vesznek ebben, és nekik megvannak a megfelelő kompetenciájuk. Még továbbra is egyeztetünk a biztonsági hatóságokkal, és a stresszteszt metodológia végső eh, változata októberben kerül közététerre és majd ott meglátjuk, hogy hogyan tudjuk elemezni a jelentéseket, amelyeket visszakapunk. Nagyon érzékeny kérdésről van szó. Természetesen itt vannak nemzeti jelentések, de a horizontalitás is fontos. Hát nem, Tehát három aspektusról van szó horizontálisan, és meg kell néznünk, hogy az egyes nemzeti hatóságok ezt a három aspektust hogyan elemzik és értékelik, és ebből majd össze fog állni egy mátrix. Rendkívül fontos, hogy lássuk, hogy kövessék az iránymutatásokat, amelyeket mi megfogalmazunk. Ezért töltöttünk ilyen sok időt a paraméterek, a kritériumok meghatározására, meghatározni azt, hogy mit várunk el e, ezen nemzeti jelentésektől, és nagyon is e, szigorúak leszünk a jelentések értékelésében. Az egész gyakorlat sikere ezen áll vagy bukik. E, Tessék, megadom a szót a következő hozzászólónak. Tosendovski úr, köszönöm szépen a, bemut- a prezentációt. A fukushimai helyzetet a média dramatizálta, és nagyon nehéz volt az információ áradatban megtalálni a technikai tény, tényeket, a valódi megtörtént tényeket, illetve megkülönböztetni ezeket az értékeléstől. Elmondhatom, hogy a probléma Fukushima Daiichi-ban főként amiatt merült fel, eh, mert a, te, illetve kérdezem, hogy ez a természeti katasztrófa miatt eh, merült-e fel, vagy pedig a technikai berendezéseket becsülték, becsülték alá. Tényszerűen hogyan értékelik önök ezt? mert mi inkább a televízióban, mint hogyha a katasztrófa filmfelvételeit láttuk volna, és eh, gyakran nagyon célzott tudósításokat láttunk. Nem igazán láttam semmiféle tényszerű értékelést, láttunk híreket, információkat arról, hogy hogy eh, a cunámit visszatartó falakat 15-20 méterrel magasabbra kellett volna építeni, utólag lehet ilyen értékeléseket végezni? Vagy olyan híreket is hallottunk, hogy a katasztrófa bekövetkezte után rossz döntések születtek, rossz lépéseket tettek, rossz intézkedéseket hoztak. Kérdezem, hogy ez igaz-e, vagy valóban olyan drámai helyzetben került sor ezekre, ami érthetővé teszi a, ezeket az intézkedéseket. Aztán összehasonlított folytatták Csernobillal a helyzetet. Csernobilban nagyon-nagyon komplikált helyzet alakult ki, természetesen azt is az is nagyon vitatott volt. A plenáris ülésen, amikor erről vitat, vitatkoztunk, nagyon drámai vitára került sor. Kérdezem, hogy ismerünk-e, ismerünk-e olyan tényeket, melyek szerint a mentési akciókban résztvevőknek lett-e valamilyen egészségkárosodása, hány embert érintett ez, hány halálos áldozat van, hány sebesült van. Tessék, várjuk a választ. Köszönöm szépen. Sok kérdést kaptam. Először is az információ rendelkezésre állása, főleg az első napokban, ez volt az első kérdés, a japán hatóságok közzétettek egy jelentést egy magas szintű konferenciával kapcsolatban, és ebben nagyon sok információt, részletes információt lehet találni. Hogyha ezt a jelentést elolvassák, akkor látni fogják, hogy az első napokban a kontroll mm, termek sötétek voltak, nem álltak rendelkezésre a megfelelő műszerek és eszközök, a diagnosztika rendkívül nehéz volt, tehát ennek köszönhető, hogy nem volt annyi tényszerű információ, ami rendelkezésre állt. Aztán ön említette a cunámi ellen felépített falat az IIA küldötte eh, Japánba egy tényfeltáró missziót, és ennek az egyik következtetése az volt, hogy a külső veszélyt alábecsülték. Ennél nem mondanék többet, ennél nem mondanék többet, de ez világos üzenet. Tudjuk, hogy a japánok, eh, hogy Japán, a sziget maga, eh, szeizmikus terület, úgyhogy ez nagyon fontos üzenet. Aztán ön beszélt a Csernobillal való összefüggésről, beszéltem én erről, a rádióaktivitásról, emellett tehát más mennyiségű radioaktív sugárzás került a levegőbe, és más módon, Csernobilban robbanásra kerül sor, és direkt, direkt módon, közvetlen módon a magas távoli atmoszférába került a rádióaktív sugárzás, míg Japánban hosszabb idő alatt a szél terjesztett a radioaktív sugárzást emberi szempontból biztonságos irányba, mert a tenger felé, és a közvetlen, a, lakosságra való közvetlen hatást tekintve nagy különbséget látok a két baleset között. Azt gondolom, hogy ez válasz a kérdésére. Röviden hozzátennék még valamit. Először is a tudományos közösség még sokáig fogja elemezni, talán évekre, évekbe telik, míg megértjük, és, és levonhatjuk a közös következtetéseket. Nyilván ön is tudja, hogy az Európai Bizottság egy új ö, ö, oktatási és képzési programot indít Fukushima után, hiszen átlátható módon kell az elemzések eredményeit ö, továbbadni. Mit kell tenni? Ö, tájékoztatni az lakosságot, ö, diákságot, ö, stb. Ez mind mind nagyon fontos, és ez évekbe telik a tudományos közösség számára. Ezért döntöttünk úgy, hogy Európában egy kutatási képzési programot indítunk, amelyet az Európai, Európai Bizottság kezdeményezett. Köszönöm szépen! Tősznovszki kollégához csatlakozva, én is azt szeretném, hogyha több tényszerű információt kapunk. Az egyik probléma az, hogy nagyon sok képpel árasztottak el bennünket, ezeket nem tudtuk ért, nem, nem tudtuk értékelni megfelelően, aztán a, összehasonlították Csernobillal, de ez a laikusok értékelési kapacitását túlmegy, ugye? A számok persze sokat mondanak, és a kérdés az, hogy bizonyos egyéb típusú előkészületekkel, mondjuk magasabb, épület, magasabb falak építésével is ugyanilyen nagy horderejű katasztrófára került volna sor, vagy nem. Ez az egyik legfontosabb kérdés, hogy valóban az erőmű környékén olyan megelőző intézkedéseket hoztak-e, amelyek megfelelnek a tudomány legmodernebb állásának. Nem a kockázatokról van szó, teljesen más a helyzet, hogyha nem várható természeti katasztrófák emberi mulasztás miatt is okoznak nagy baleseteket. Ez az, ez az egyik nagy dilemma, ezt sokan nem tudják eldönteni, vagy nem akarják kimondani, túlságosan óvatosak, inkább még ellenőrizik. Azt gondolom, hogy ők sem, önök sem szeretnének ezzel kapcsolatban eh, semmit mondani, persze megértem. Nem, természetesen tudományos szempontból minden túl korai. Nincsenek még tudományos adatok, azért készítjük a stresszteszteket. De elmondtam, hogy nagyon hosszú tudományos folyamat vár ránk, hogy elemezzük a katasztrófa tanulságait, következtetéseket vonjunk le, hogyan tudjuk javítani a biztonságot. Tudjuk, hogy az európai berendezéseknek a biztonsági szintje nagyon magas, ez nem jelenti azt, hogy feleslegesek lennének a stressztesztek. Hogyha megnézik, hogy mi történt Csernobil után, évekig tartott, míg megértettük, hogy, hogy kerülhetett sor erre a balesetre, és teljesen új következtetéseket vontunk le ezekből évekkel később. Ez lesz a helyzet Fukushima-val kapcsolatban, és egyelőre ez még csak az első lépés. Mikor lesznek eredmények? Biztos vagyok benne, hogy a különböző szereplők még számos részletaspektust fognak elemezni, és nyilván fölmerül egy sor részletkérdés, amelyre eddig még nem is gondoltunk. A stressztesteket, hogyha elvégzik, akkor országonkénti értékelés is lesz? Igen, ez a válasz, hogy igen. Igen, megkapjuk a nemzeti hatóságoktól a e, beszámolókat, és e, aztán ezeket megvizsgáljuk, megnézzük horizontálisan, megnézzük, hogy hogyan válaszoltak ugyanarra a kérdésre a különböző országok, és megvizsgáljuk, hogy az egyes aspektusoknak melyik ország, melyik válasz felel meg a leginkább. Tehát lesz egy összehasonló, összehasonlító elemzés, homogén vizsgálati módszerről van szó. Nagyon fontos ez az európai polgárok számára, hogy össze tudják hasonlítani a különböző európai országok biztonsági szintjét. Na, köszönöm szépen. Akkor már csak egy kis kérésem van, hogyha vannak adataik ennek a japán katasztrófának a valódi okairól, akkor ezt kérem adják tovább, ez nagyon érdekel bennünket. Másodszor, még egy dolog, hogy Európa így reagált, és a stressztesztekkel gyorsan fellépett, és ez minőségi fellépés, hogyha egy kicsit lenyugszunk, akkor beláthatjuk, hogy nehéz időkben ez Európa mellett szóló érv lehet. Mindig arról beszélünk, hogy mi nem működik Európában, de itt most konkrétan Európa egységesen lépett fel, persze várjuk meg az eredményeket, de de ennek lehet az az eredménye, hogy azt mondjuk, hogy jó, hogy van európai együttműködés, beszélhetünk a különböző nehézségekről, de azért, azért néhány pozitív elemet is említeni kell. Köszönöm szépen eh, a szakértőknek, köszönöm a kollégáknak, mindenképpen érdemes volt meghallgatni a szakértőket, és akkor De Santos úrnak adom meg a szót. Elnézést kérek, elnök úr, de már korábban felemeltem a kezemet. Mindenek előtt szeretnék gratulálni önöknek. Nagy öröm volt hallgatni a magyarázatukat. Másodszorra hallottam hasonló magyarázatot, már a STOA konferencián is hallottam, és most nagy örömmel hallgattam önöket. Jó érzés európainak lenni, mert úgy tűnik, hogy nagyon sok az információnk, mindössze három hónappal a katasztrófa bekövetkezte után. Úgy tűnik, hogy sok erőfeszítést teszünk a katasztrófa utóéletének vizsgálatára, de azt hiszem van egy-két technikai kérdés, amit még tisztázni kell tengervízzel próbálták meg lehűteni a túlhevült reaktorokat. Én úgy gondolom, hogy a, még mindig vizet fecskendeznek a reaktorba, és azután ez a víz, ez a szennyezett víz kikerül a reaktorból. Vannak olyan tanulmányok, amelyek eh, szerint eh, ez a szennyezett víz nem tud kiszivárogni, és ezért nem fog nőni a radioaktivitás eh, a környező tengervizekben. Önnek esetleg van információ arról, hogy szennyeződött-e a környéken a tengervíz? Köszönöm szépen. Egy nagyon fontos, még mindig aktuális kérdésre tapintott rá. Valóban a vizet, először édes vizet próbáltak felhasználni a hűtésre. Most ki szivárog ez a szennyezett víz, és ez gyülemlik a reaktoron kívül. Már elég nagy mennyiségű radioaktív szennyezettségű víz került ki. Ezért vannak aggályok arról, hogy most ezt a vizet vissza lehet engedni a tengerbe, hogy legyen hely az új a reaktorból kilépő vízre. Persze megfelelő tisztító művekkel tisztítani kell, meg kell tisztítani ezt a vizet a radioaktivitástól, és utána így vissza lehet veskendezni a reaktorba. Még kézben tartják ezt az eljárást, és új tárolókapacitásokat létesítenek a helyszínen. Van egy hajó is, amelyben ideiglenesen lehet tárolni radioaktív vizet is. Jelenleg ez a helyzet. Most úgy látom, hogy nincs több jelentkező, akit nem vettem észre. Mindenkinek kellemes nyugodt estét kívánok, és holnap találkozunk.